öltözőten. az kifejlődhet. Intézkedést javaslunk, mégpedig olyan környezet létrehozásáért, ahol az AVR saját érdemei alapján tud kifejlődni. Elképzelhető, hogy ehhez hosszú idő szükséges. Hogyha azt akarjuk, hogy a közös piac felhasználása az avért, akkor így kell eljárni. Well, thank you very much indeed, Minister, for those very... Köszönöm, miniszter úr, nagyon jól megszerkesztett ötletekkel járul hozzá ehhez a vitához. Nagyon gyakorlati a szempontból, nyilvánvaló, hogy hozzá van szokva ehhez a szektorhoz. Amikor a szakbizottságunk ellátogatott Magyarországra, akkor találkozhatunk a Magyar Fogyasztóvédelmi Szervezettel. Most, hogy a nyitó beszédek körét lezárjuk, Paula Testori Kodzsit szeretném felkérni, hogy bemutassa az elképzeléseit, hiszen ezért a projektet ő a felelős. Köszönöm szépen, Malcolm! Szeretném megköszönni az IMCO szakbizottságnak ezt az ülést. Mi akik a fogyasztóvédelmi politikáért felelősek vagyunk, számunkra az AVR, az alternatív vitarendezés mindig nagyon is fontos volt a bizottságon belül, a munkaprogramban. Én az élelmiszerrel, egészségvédelemmel és fogyasztóvédelemmel foglalkozom, és ez egy stratégiai kérdés számunkra. Dali biztos úr elmondta már, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha hatékony, működő belső piacot szeretnénk látni, akkor lehetőséget kell nyújtani a fogyasztóknak vitarendezésre. Azt, hogy ezt bíróságon kívül lehessen elérni, alapvető fontosságú, hiszen ez olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb megoldás a kereskedők felé. De ez mind a két oldalnak hasznos kell, hogy legyen, hiszen az üzletek számára és a kereskedők számára is lehetővé kell, hogy tegye, hogy a reputációjuk ne sérüljön. Hogyha nincs olyan fogyasztó, aki bízna a kereskedőkben, az üzletekben, akkor nem működik a belső piac. Ahogy a biztos úr is mondta, mi a konzultációt nagyon fontosnak tartjuk sok a nyitott kérdés. Például, hogyan tájékoztathatjuk a fogyasztókat? Lehet-e az AVR kötelező jellegű, még a bíróság felé beadott kereslet megszületése előtt? Tehát még nagyon sok kérdésre kell választ találnunk. És konzultálnunk a fogyasztókkal és ehhez járul hozzá a mai vita is. Köszönöm szépen, és köszönöm Malcolm az állandó támogatásotokat. Uh, Nos, mindig nagy örömömre szolgál, ha önnel és a csapatával együttműködhetek, hiszen nagyon lelkesek. Most pedig hagyjadjam át a szót Evelyn Terrynek, aki a követ, az első panel moderátora lesz. Mivel eddig nem tudtunk arról beszélni, hogy hogy lesz itt az eljárás, hogy mondjam el, hogy én leszek az időért felelős, aki betartatja a hozzászólási időket, és tudom, hogy mindenki 5 perces hozzászólási időt kapott, és a kollégám figyeli, ezt az időt, úgyhogy a moderátorral is közlöm ezt. Úgyhogy megkaphatja a kalapácsot is, hogyha kívánja, de tessék. Csak, hogy emlékeztessem a kollégákat, akik belefeledkeznek az előadásaikba, hogy lehet, hogy néha le kell állítanunk. Úgyhogy most hagyjam meg Evelyn önnek a szót. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy most én lehetek az óra őre, mert általában a másik oldalon ülök. Ez egy nagyon fontos ülés ma, és nagyon fontos döntéseket hozunk a belső piacról, a belső piaci törvényről az IMCO szakbizottságban ma délelőtt lezajlott szavazás is mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés. Az AVR, az alternatív vitarendezés nagyon fontos a fogyasztók számára. Az Unióban nagyon sok joga van a fogyasztóknak, de ha nem tudnak vele élni a gyakorlatban, akkor ez csak elméleti síkon marad. Érkeztek már saját kezdeményezések is ez ügyben, Hallottuk azt is, hogy néhány helyen nem tudnak ezekről a mechanizmusokról, vagy veszteséget szenvednek a fogyasztók, mert egyszerűen nem fordulnak ilyen vitarendező testülethez. A konzultációt tegnap zártok le a nagy közönséggel. Nagyon örültünk annak, hogy most itt lehetőséget kapunk, hogy az érintetteket és a képviselőket meghallgassuk. Úgyhogy először hagyjadjam meg a szót Schwab úrnak, aki mind az IMKO szakbizottságnak, mind az Európai Parlamentnek tagja, és nagy figyelemmel követi a fogyasztóvédelmi témákat. Öné a szó az AVR-rel kapcsolatban. Az első panel a jelenlegi problémákat tekinti át, a következő pedig a jövőbeni megoldásokat. Úgyhogy Szeretnénk hallani a véleményét. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget. And clear at the same time. I believe and that... Rövidre fogom. Én úgy gondolom, és ez a néppárti frakciónak is a pozíciója, a piac nem másról szól, mint a fogyasztók bizalmáról. Ezért a határon átnyúló problémákat, különösen az elektronikus kereskedelmieket rendeznünk kell. Ez alapvető fontosságú. Ebben a tekintetben az AVR mechanizmus nagyon hasznos, hiszen nem bürokratikus megoldást kínál, nagyon rugalmas minden érintett fél számára. Elkerülhető az elhúzódó bírósági ügyek száma, ezen kívül határon átnyúló módon működnek, anélkül, hogy szóba kerülne az a probléma, hogy kollektív keresletek esetében az EU a mérvadó-e, az EU szint-e. Ezen kívül gyorsak ezek a mechanizmusok, időt spórolnak meg, és nagyon olcsók. Ez fontos. Az Európai Unióban már van néhány intézmény, különösen a Dali úr felelősség alatt tartozó intézmények, amelyekre számíthatunk. Az ECC hálózatnak tagja például Kél is, amely város az én választókörzetembe tartozik Németországban, és ott is már nagy részben alkalmazzák az AVR-t. Én meg vagyok róla győződ, hogy az ECC rendszer nagy szerepet fog játszani a jövőben ebben a mechanizmusban. Először, hogy lehet biztosítani, hogy átláthatók a struktúrák minden országban? Nem létezik ez a rendszer egész Európában még, de hogyha biztosítani akarjuk, hogy mindenki hozzáférjen, akkor nagyon fontos, hogy egész Európában működjön. Másodszorban, hogy lehet elkerülni a sablonos megoldásokat, úgy, hogy minden fogyasztó hozzájuthasson a rendszerhez. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a mechanizmusok pártatlanok legyenek, hiszen eh, a lényeg az, hogy a fogyasztók érdekeit képviseljük. Nem maga a vitarendezési mechanizmus a lényeg, hanem a fogyasztó. Úgyhogy ma délután szeretném hallani a véleményüket. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, Sváb úr, a teljesen világos prezentációt, hogy milyen kihívások várnak rá. Köszönjük szépen, hogy betartotta az időkorlátot, nem kellett használnom a kalapácsot. Most pedig átadom a szót uh, Huyens asszonynak, a BEUK főigazgatójának, ez nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek tanácsa. Igen, fontos kérdés, amiről beszélünk a fogyasztók számára. Az érdekelne, hogy ön szerint az AVR mechanizmus miért nem érte még teljes potenciálját eddig? Köszönöm szépen, először szeretném tudni, hogy felhasználhatom-e Schwab úr két percét? Nos, akkor legyünk komolyak újra. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek ezen a csúcson az AVR-ről, és ö, fogyasztói perspektívából szemlélhetem így sok fogyasztói elégedetlenségből származó vita van. Nem mindig oldható ez meg a hagyományos eszközökkel, így elemezzük a különböző módozatokat. A fogyasztóvédelmi szervezetek az AVR-t úgy látják, mint fontos eszközt az eszköztárban, amikor jogaikat érvényesíteni akarják. Sok erre előnye van más rendszerrel szemben, hogyha jól alkalmazzák, és csak azt arra, amit megcéloz. Ez egy alternatíva. Azt jelenti, hogy választás kérdése nem helyettesítheti a bíróság előtti megjelenést. A bíróság, mint lehetőség, pótolhatatlan. Ezért szeretnénk a politikai döntéshozókat felszólítani arra, hogy az aviar a lehető leghatékonyabb legyen, de a, ezt el kell választani a bíróságtól. Mind a kettőre szükség van arra kértek, mondjam el, hogy szerintem az AVR miért nem ért el teljes potenciáját. Három dologra térnék ki. Ahogy Dali biztos úr mondta, a fogyasztók nem tudják, hogy létezik az AVR lehetőség. Erről nem is szólnék többet. Nem csak, hogy nem tudják, hanem mm, a fejükben, a fogyasztók fejében esetleg összefolynak a különböző fogalmak, kifejezések. Mm, nem találják az útjukat a különböző lehetőségek között. Néha a vállalatom belüli panaszirodák sem tudják, hogy pontosan mit jelent az AVR. Meg kell különböztetni a vállalatom belüli vitarendezést és az AVR-t. Például a GDF Suez francia vállalat megvalósított egy panasz rendezési mechanizmus mediátor néven, de ez vállalaton belüli. És Franciaországban a parlament szintén felállított egy energiamediátort, már a kifejezés is félreértésre ad okot világosabban kell lássák a fogyasztók a lehetőséget, mit jelent az AVR, egyfajta modellt kellene adni nekik, hogy összehasonlíthatóak legyenek az AVR mechanizmusok, és irányítani. Remélem ez nem nekem szól ez a csengetés. Rendben. Második megjegyzés a fogyasztók azért sem tudják, hogy miről van szó, mert a kereskedők nem használják. Hogyha gyakrabban használnák a kereskedelmi cégek, akkor, cégek, akkor jobban ismernék a fogyasztók. A kereskedők 40%-a ismeri ez csak miért csak ennyi? Hadd legyek provokatív, talán azért, mert nincsen ösztönzés, hogy használják. Hogyha ö, lenne egy fenyegetés, egy bot, hogy ö, utána jön a bíróság, és megmeri ezt kockáztatni a fogyasztó, hogy bírósághoz fordul, akkor talán a kereskedelmi cég is proaktívabb lenne az AVR használatában. Harmadik pont a vannak a VR kötelező és nem kötelező döntések. Elképzelhető, hogy csak a kereskedelmi cégnek a jó hiszeműségétől, jó indulatától függ, hogy megfogadják-e az AVR döntést. Tehát elképzelhető, hogy csak taktikáznak, végigmennek az AVR úton, és nem csinál semmit a vesztes kereskedelmi cég. Fontos tehát, hogy a politikusok olyan rendszert gondoljanak ki, ahol az AVR döntés kötelező a kereskedelmi cég számára. Végkezetül azt mondom, hogy kicsit kevésbé vagyok optimista, mint Cséfalvai úr, arról, hogy a piac mennyire tudja ezt szabályozni az avér magától nem szerveződik meg ilyen könnyen. Eh, ahhoz, hogy ezt a nevet használják, ahol eh, pontos szabályok kellenek, és bizalmat kell adni a fogyasztónak, bíróság nélkül is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Golyán asszony, köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, milyen fontos a kiegészítő jelleg, és az, hogy ismert legyen a rendszer. Most pedig megadom a szót Greg úrnak, aki szintén európai parlamenti képviselő, az Immukosak Bizottság tagja, és aki fontos jelentést írt az egységes piacról, fogyasztókról. A polgárok helyzetének fontosságát húzza alá, és ez összefügg az AVR-rel, illetve a tudatossággal, a KKV-kkal tudván azt, hogy létezik már a VR. Köszönöm. szépen. Először is. Hogy mondjam el, hogy egyetértek a biztos úrral és a miniszter úrral, hogy Európában az AVR mechanizmusok nem elegendőek, és még nem működnek jól. Azt hiszem, hogy az állampolgároknak csak kiszázaléka tudja, hogy hogyan, hogyan forduljon hozzájuk, sőt, nagyon sokan nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség. Szerencsétlen dolog, hogy a jelenlegi konfliktus megoldó mechanizmusok nem működnek megfelelően, hogy az európai állampolgárnak olcsó, bíróság nélküli gyors vitarendezési mechanizmust kívánjanak. Európának lépnie kell ez ügyben. Túl sok az akadály, amelyet az eredményez, hogy nem kapnak tájékoztatást az állampolgárok, széttagolódik a rendszer, nem létezik harmonizált megközelítés azoknak az állampolgároknak a számára, akik az AVR-mechanizmussal élni kívánnak. Egy EU-s AVR rendszer bizalmat hozna létre, különösen azoknak az állampolgároknak a számára, akik naponta szembe kerülnek a határon átnyúló kereskedelmi tevékenységek nehézségeivel. Bár nem pont ez a téma ma, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy kollektív keresleti mechanizmust megvalósítsunk. Fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy létezzen ilyen kollektív jogkeresleti lehetőség. Ezt májusban már eldöntötte tavaly az Európai Parlament. Ezen kívül az állampolgári alapú vitarendezéshez erősítenünk kell a már létező hálózatokat, például az ECC hálózatot, megfelelő erőforrásokat kell biztosítanunk számukra azért, hogy ismertessék meg az állampolgárokat az, hogy hogy működnek ezek a mechanizmusok ezen kívül. A belső piaci értékelési mechanizmusokat felhasználják a végső AVR mechanizmusokban. Ezen kívül tisztázni kell, hogy az új mechanizmusok az üzleti tranzakciókra is vonatkozik a fogyasztókkal szemben, vagy csak az üzletek közötti tranzakciókra. Javítanunk kell az helyzetem, hogy a KKV-k, az állampolgárok gyakorolhassák a jogaikat, és hogy célzott kommunikációs stratégiát hozzon létre a bizottság, amely biztosítja, hogy az érintettek, amikor határon átnyúló kereskedelmi tevékenységet folytatnak, megfelelő tájékoztatást kapjanak. Én tudatában vagyok annak, hogy ez mennyire összetett téma, és milyen vitás még a bizottságon belül is. Ezért nagyon fontos, hogy az abúzív hozzáállást megakadályozzuk ebben az ügyben. Ezen kívül a konzultáció, szemináriumok, konferenciák szervezése nagyon fontos, a bizottságnak lépnie kell. De üdvözlöm, hogy Dali úr mekkora jelentőséget tulajdonít ennek a témának. Ezen kívül Remélem, hogy a bizottság végre jogalkotói csomagot nyújt be 2011 végére az AVR-rel és a kollektív kereslettel kapcsolatban. Végül a bizottság és a tanács részvétele kell ahhoz, hogy megvalósítsuk az új AVR mechanizmusokat. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy felhívta figyelmünket, hogy lépnünk kell, és azt is, hogy áttekintést adott megint csak arról, hogy a KKV-k és a fogyasztók milyen problémákkal állnak szemben jelenleg. Most pedig megadom a szót Frizon úrnak. Szeretném hallani, hogy mi a véleménye. Frizon úr a biztonsági szektorban dolgozik, és a Finnetnek is irányítója, minnyáján tudják, hogy ez a pénzügyi szolgáltatások területén határon átnyúló vitarendezési hálózat, úgyhogy szeretnénk hallani első kézből a tapasztalatát, hogy hogyan működik a FinNet, és talán néhány gyakorlati példát a sikerekre a FinNetben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megpróbálom megragadni az alkalmat, és franciául szeretnék szólni ebben a teremben, nekem így egyszerűbb. És így osztanám meg a tapasztalatunkat, amelyet, mint mediátor, biztosítási mediátor játszom Franciaországban, a Finnet hálózat keretében. Tehát a rövid időben, amit kimértek nekem, rövid áttekintést adnék a mm, hálózatról, annak működéséről, és néhány példával is elnék. Miért Finnet a neve ennek a hálózatnak? Mert a pénzügyi, vagyis financiális ágazatban működik, és e, itt az er, a belső piac megnyitása alkalmával számos feladatunk adódott. Ezt röviden áttekinteném. A bizottság kezdeményezésére csak hamar próbáltunk a fogyasztók számára olyan lehetőséget nyújtani, hogy egy mechanizmushoz fordulhatnak, amely röviden és ö, ö, ö, rövid úton igazságot szolgáltat számukra. Az általános elgondolásunk az volt, hogy egy olyan hálózatot hozzunk létre, amely anélkül, hogy igazságszolgáltatási eljáráshoz folyamodnának, amely lassú, bonyodalmas és költséges, egy pénzügyi viták rendezésére, határon túlnyúló pénzügyi viták rendezésére rendelkezésre álló rövid és egyszerű eszközt vehessenek igénybe. Az európai gazdasági térség országaiban már is van olyan vitarendezési eszköz a pénzügyi szolgáltatásokban, amely a biztosításban és a pénzpiacon is működik megkönnyítettük a fogyasztók hozzáférését ehhez az eszközhöz, és jogvita esetén lehetséges a legközelebbi rendszerhez folyamodni, amely kapcsolatba lép kollégájával az érintett országban. Annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabb rendezést előmozdítsák. A hálózat létrehozásának három erőssége van. Az egyik egy ö, ö, egyszerű módon próbáltuk megoldani a helyzetet, anélkül, hogy uniós szintű rendszabályokat hoztunk volna, és harmonizáltuk volna a különböző országok pénzügyi rendszerét, és konkrét megoldását szorgalmaztuk a jogvitáknak, rugalmasan eljárva a hálózatban. A finnetet 2001. januárjában vezették be, léptették életbe önkéntes alapon Ma 50 tag van 22 európai tagállamból, és mindannyian aláírták a megállapodást arra, hogy az európai hálózatokban a pénzügyi szolgáltatások ügyében határon túlnyúló szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a jegyzőkönyv az eljárást konkrétan szabályozza, az AVR-hez való konkrét fordulást a fogyasztó részéről, amely a legilletékesebb szolgáltatóhoz fordul. A munk munkanyelve az a nyelv, amelyen a szerződést megírták, és együttműködést hoztunk létre a különböző AVR-ek között, ez magától értetődik. A Fontos pont, amit még szeretnék kiemelni, ez a beavatkozás minősége. Fontos volt egy nagyon jó minőségű beavatkozást elindítani, ennek lényeges szerepe van annak érdekében, hogy elnyerjük és tartósá tegyük a fogyasztók bizalmát egy ilyen ágazatban. A a bizottság ajánlásai értelmében jártunk el, 98-as és 2001-es ajánlásai értelmében, a 2008-as irányelv értelmében a közvetítésről a pénzügyi szektorban, kereskedelmi szektorban, és a következő alapelveket ö, alkalmaztuk. A fogyasztás ö, igazságszolgáltatáson kívüli vitarendezési módja az AVR. Egyszer mind ez a feltétele annak, hogy ezen rendszerek létezéséről tájékoztassuk az Európai Bizottságot, és ez a tájékoztatási rendszer teszi az finnet hálózatot értékesé az AVR céljából. az erények önmagukért beszélnek. A mediátorhoz vagy ombudsmanhoz fordulás, hatékonyság, a legalitás, a jogszerűség tiszteletben tartása, az a szabadság, hogy inkább közvetítőhöz, mediátorhoz, mint igazságszolgáltatáshoz forduljanak, a kontradiktórius eljárás tiszteletben tartása, a titoktartás, és mindehhez hozzátenném a fokozatos, az ingyenességét, vagy majdnem ingyenességét a fogyasztók számára a mediátori rendszernek. Ez nagy siker, véleményem szerint, igen, a a finneten belüli AVR-ek nagy száma bizonyítja ezt, és a 2001-es megalapításhoz képest több mint 7000 kérelmet kezeltek a finnet hálózatban, évi 1100 ügyjel az elmúlt években. Utolsó pont, ez a hálózat még mindig nem eléggé ismert. Ez a fő következtetése a bizottságnak a finnet kiértékelése során 2009. februárjában történt ez, és ezeket a konklúziókat a bizottság úgy fejezte ki, hogy hatékonyabbá kívánja tenni a hálózatot, és szorgalmazni kívánja új tagok jelentkezését és belépését. Nemzeti szinten is előmozdítjuk a finnethez való fordulást, és az Info nemzetközi hálózattal, amely a pénzügyi igazgatókat világszerte összekapcsolja. Én magam is a hálózat igazgató tanácsának tagja vagyok, az Egyesült Királyság pénzügyi ombudsmanjával együtt. Befejezésül van egy internetes websájtunk, amely nyelvű, sőt soknyelvű adatbázishoz enged hozzáférést a különböző rendszerek folytán, amelyekhez fordul lehet. Végül is ugyanezen a szájton a jelentés is hozzá, jelentésünk is hozzáférhető, már is túléptem a rendelkezésemre bocsátott időt, és különböző példákkal is élnék a website kapcsolatban, ha lenne időmre. Euh, Köszönöm, Frizon úr. Többé-kevésbé betartotta a hozzászólásra a rendelkezésre időt, bocsátott időt. Elmagyarázta a finnet, hogyan jött létre, hogyan működik, és a finnet működésével kapcsolatban is megtudtunk egyet-mást. Most pedig átadom a szót Diana Wallisnak, aki szintén az Európai Parlament képviselője, a jogi szakbizottság tagja, és ezért az AVR ügyeket közelről közeli érdekel bennünket a véleménye. Köszönöm szépen a biztos úrnak, amiért újra felmelegítette ezt a témát, hiszen ma a az irodám kiderítette, hogy 2001-ben már készítettem erről jelentést. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy az alvér mennyire fontos a belső piacon belül. Ezt jól mutatta néhány héttel ezelőtt a Solvet rendszer. Jorsabban egy úr írt nekem, és azt mondta, hogy Olaszországból kéne nyugdíjat kap kapjak, de nem kapak. A szolvett rendszert használtuk, és sikerült két héten belül a nyugdíjához jutnia. Két és fél éve próbálkozott megoldani a problémát. Most imádja a szolvettet és az AVR-t a belső piacon. Hogyan lehet hasonló rendszereket a fogyasztóvédelem szolgálatába állítani én is kíváncsi vagyok ennek az eredményére, mert még mindig vannak nagy problémák. Az első az a tudatosítás. Az emberek tudják, hogy hol a bíróság, tudják, hogy hogyan lehet jogorvoslatot hagyományosan elérni. Egy tágabb spektrum része az AVR. Egy ö, szinten ez jó, másik szinten ez nem jó. Ö, nem tudják az emberek, hogy hova ö, kell ö, fordulniuk. Meg kell ö, találni a középutat. Így lehet a legjobb eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy Európai Unióként kell kínáljunk egyfajta koherenciát, egy úti tervet, hogy az emberek az AVR eh, rendszerrel eredményhez jussanak ezt kell megvalósítanunk, megvan a magatartási kódex, megvan a megállapodás a különböző irodák között. Ez a már múltban megszületett. De úgy tűnik, ez nem vitt el oda, hova el akartunk jutni. Valami erőteljesebbre van szükségünk a jövőben. Úgy gondolom, hogy valóban, ahogy hallottuk az előbb, jobban be kell a kereskedelmi cégeket vonni. Az AVR eh, legyen értelmes megoldás a jó üzleti eh, magatartásnak eh, legyen ez része ahhoz, hogy be lehessen vonni a kereskedelmi céget, ahhoz egy win-win helyzet kell, ahol mindenki nyer. Végül azt szeretném kérni, hogy a bizottság gondolkozzék el a parlament jelentésén a méltányos megoldásokról Európa szerte ugyanaz a forgatókönyv. A nemzeti ombudsman lehet megkeresni az egyik országban, a másik országban nem, de elképzelhető, hogy Pontiustól Pilátusig szaladgálnak. Van, aki nem tudja, hogy hova lehet fordulni, illetve probléma van az eszközökkel, az erőforrásokkal. Az AVR megfelelő működés mellett megfelelő finanszírozást igényel a méltányos élet forgatókönyve azt mutatja, hogy a jogorvoslathoz való megfelelő hozzáférés, az igazságügyhöz való hozzáférés azt jelenti, hogy kiegészítője az AVR a megfelelő igazságszolgáltatásnak. Kiegészítő jelleggel bír. Köszönöm szépen. Thank you very much. Thank you very much for your... Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ilyen következetesen kapcsolódik ehhez a vitához említette a most folyó intézkedéseket, nagyon fontos dolgokról szólt, arról, hogy nehéz a fogyasztóknak megtalálni a megfelelő AVR testületet, pedig nagyon sok létezik belőlük, úgyhogy egy, ez is része a kihívásnak, hogy a fogyasztókat megfelelő irányba tereljük. Ezen kívül beszélt arról, hogy miért kell bevonni az üzleteket ebbe a mechanizmusba. A panel utolsó hozzászólója, Pompei asszony, aki az üzleti oldalt képviseli. Az Unión Kámere igazgatóhelyettese Olaszországból, és nagyon érdekelne minket, hogy mit gondol, hiszen jelenleg az európai kereskedőknek csak 9%-a él az AVR lehetőségével, úgyhogy szeretnénk hallani az okait, miért vonakodnak a kereskedőkettől. Buonasera, mi scuso. Jó napot, kellemes délutánt kívánok. Elnézést kérek, anyanyelvemen beszélek, és igyekszem a nekem kimért időt tiszteletben tartani. Köszönöm az alkalmat, amit nyújtanak, hogy az olasz példákról is beszámolhatok, valamint az olasz kereskedelmi kamarák példájáról. Az olasz kereskedelmi kamarák állami szervek, és a mediátor szerepét játszák különböző jogvitákban a vállalatok és a fogyasztók között. És harmadik fél szerepét játszák, a szolgáltatásban a mediátorok kiképzése során is. A kereskedelmi kamarák hálózatot alkotnak az országban szolgáltatási hálózatot az ország egész területén e, azonos szabályokkal, azonos tarifákkal és azonos megoldási módokkal. Itáliában, Olaszországban egy kicsit különleges a helyzet. 2010 márciusában fogadtak el egy törvényt, a 2008-as irányelv alapján, és a mediáció alapvető és köz, ö, kötelező érvényű lett ennek következtében. A vállalatok és a fogyasztók jogvitájában minden olyan ügyben, amely a fogyasztókat érinti. Mielőtt bírósághoz fordulnának, kötelező érvényel kell mediátori eljárást indítani olyan szervezetek előtt, amelyek egy eh, regiszterben, egy névsorban, egy lajstromban szerepelnek, a kereskedelmi kamarák így dolgoznak, 105 kamara van, több mint 60 közülük eh, az igazságügyi minisztérium lajstromába van véve ilyen szempontból. A mediáció vállalat és vállalat, vállalat és fogyasztó jogvitájában egyaránt illetékes ezek az egységek váltották ki a legtöbb jogvitát, mintegy 80 ezer esetben fordultak mediátorhoz az elmúlt időszak során. Mindenképpen ki kell emelni, hogy minden második jogvitát két hónapnál rövidebb idő alatt sikerül rendezni, nem csak a kis jogvitákat, amelyek a fogyasztókat érintik, hanem a vállalatok közötti jelentősebb jogvitákat is nagy részt. Nem csak ez van, a mediáció, tehát a mediátorhoz fordulás kötelező, de van önkéntes mediátori közreműködés is a, a mediációs jogszabály alapján. Melyek a kritériumai a mediációnak, melyek a jellemző vonásai? A gyorsaság, kétségkívül, a mediáció általában 60 napon át tart, 60 nap alatt lezajlik, és hogy az olasz polgári törvénykönyvből vegyük az adatokat, több mint 2000 napot vesz igénybe egy polgári peres eljárás, a költségek, tehát ilyen esetben lényegesen csekélyebbek a mediációs eljárás esetén. Jelentős pénzeszeget meg lehet spórolni. Ugye az igazságszolgáltatási költségek 3850 euró évenkénti költséget jelentenek E, tehát e, mediációs eljárással jelentős pénzösszegeket meg lehet sporolni, ráadásul ez egy rugalmas eljárás, ahol a felek közvetlenül hatással vannak a mediációs eljárásra, és a mediátor ral együttesen keresik a jogvita megoldását. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok között ö, találjanak közös megoldást, semmint hogy szakítsanak egymással, megszakítsák a kapcsolatot egymással a az online végítési eljárás is eléggé gyakori újabban. Itáliában a kereskedelmi kamarák jelentős tapasztalatokat szereztek ebben a vonatkozásban, tehát az online mediációs eljárás módszerével. Öt nap múlva a mediáció kötelező voltáról való törvény életbe lép, a az állásfoglalás nem csak a kereskedelmi kamarák, hanem a különböző egyesületek is pártolják, és a szakmai egyesületek is. Felhívták a kormányt arra, hogy reformot vezessen be, és az eljárást minél nagyobb arányban szorgalmazza. A jogviták megoldásának célja nem csak az, hogy a békéltetés egyre nagyobb mértékben bevezessék az eljárás során, hanem mint egy külön kultúrát hozzanak létre ezen eszköz terjesztésére. Hogyha kötelezővé válik, akkor mindenki ehhez fog fordulni, a jelenlegi jogvitákhoz képest elterjed ennek a használata, és más típusú konfliktusokra is kiterjedhet. A 90 mediáció, amely pillanatnyilag számításba vehető 500 ezerre fog nőni a következő évek során. Befejezésével mondhatom, hogy a kötelező mediációs eljárás esélyt jelent. Az olasz tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogviták nagy része távközlési problémákra vezethető vissza, és itt is a mediáció kötelező, mindenképpen jobban el kell fogadtatni, és el kell, meg kell ismertetni a nagyközönséggel, sőt a szerződésekbe is be kell venni ennek lehetőségét. Vannak szabályok, a szabályok is fontosak, amelyek ezen eljáráshoz való nagyobb mértékű fordulást irányozzák elő, és a mediátor döntése végrehajtható, sőt végrehajtandó döntésé válik, tehát a békeltetési eljárás jegyzőkönyve kötelező érvényű lesz. Um, Köszönjük ezt a nagyon érdekes beszámolót az olaszországi helyzetről, arról, hogy az ávért hogy lehet kötelezővé tenni. Minden hozzászólónak köszönöm a hozzászólásukért. Most pedig Szeretnénk hallani további tapasztalatokról, képviselőktől, tagállamoktól, képviselőktől. Tehát mielőtt visszaadom a szót Harbour úrnak, aki levezeti ezt a részt, a kérdésfeltevés most a jelenlegi helyzetre vonatkozik, a mai állapotokra, a jövőre vonatkozó problémamegoldásokat a következő panelben vitatjuk meg. Köszönjük szépen a moderátornak. Tudom, hogy vannak itt képviselők, akik szeretnének hozzászólni, úgyhogy szívesen várom a jelentkezésüket, de előtte John Talinak köszönetet szeretnék mondani. Tudom, hogy el kell mennie egy nagyon fontos pénzügyi költségvetési ülésre. Gondolom nagyon hálás dolog ez, hogy itt meg kell védeniük az AVR-ra szánt költségvetést és Viszont Cséfalvai Zoltán még itt van, úgyhogy lehetőséget adok neki most, hiszen nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy kérdéseket tegyenek fel kollégák bárki, képviselőtársaim, aki hozzá szeretne szólni esetleg, megjegyzéssel, tudom, hogy néhányan hozzá akarnak szólni később, de mások is a közönség soraiból is, ha jeleznék, hogy szeretnének hozzászólni esetleg. Ha először a képviselőknek adnám meg a szót, és aztán a közönség soraiból. Nem tudom mindenkinek a nevét, úgyhogy szám szerint kell megcímeznem önöket, tehát nem a kollégákat, hanem a közönség soraiból. De nagyjából tudom, hogy önök kik. Először a képviselőket kérem meg. Én, én mindig azt javaslom, hogy ne legyen a kérdés soha hosszabb, mint két perc. Juvin úr. Köszönöm, elnök úr. Megállapítom, hogy mindenki egyet ért abban, hogy jobban kell védeni a fogyasztókat, ez remek dolog. Másfelől megállapítom, hogy vannak mechanizmusok számos tagállamban, ezek rendkívül eltérőek. Harmadik pont, megállapítom, hogy alapvetően a jövőben jobban kell dolgozni, tudom, hogy részben ez a jövő felé irányul, annak módján, hogy milyen eljárásokat alakítsunk ki, amelyek egymást kiegészítik. Tehát nem egy egyedül üdvözítő megoldásban gondolkodunk. A negyedik pontom, hogy ugye bonyolultabb is, hogy amikor kollektív jogorvoslati kérelemről beszélünk, mindenki azt teszi bele, amit bele akar tenni, a saját félelmeit is, akkor megállapíthatjuk, hogy többfajta akció lehetséges, és amit mi ajánlani akarunk a, a, az állampolgárainknak, ez a meghatározás átláthatósága. A különböző hozzászólók, például a parlamenti kollégák is kiemelték, a parlament e, e, régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, és sok definíciós probléma merült fel időközben. Tehát úgy gondolom, hogy a belpiaci e, bizottságnak, szakbizottságnak az egyik fő feladata, hogy a fogyasztóvédelemmel foglalkozzék. Ezen mindenki csak nyerhet, és nem lesz általános elszegényedés a következménye, hivatkozom a kollektív jogorvoslati eljárásokra, amelyek az általunk ismert országokban vívnak, és látjuk, hogy mi lett ezekben az országokban. Úgyhogy máshol sikerült megreformálni azt, amit itt kialakítottak. Tehát azt szeretném még elmondani, hogy úgy gondolom, hogy kezd megérni az idő arra, hogy globálisan mozdítsuk elő az európai helyzetet, és hogy végigmenjünk mindazon nemzeti tapasztalatokon, amelyeket különböző országokban megpróbáltak, és tegyünk még egy lépést, és köszönöm az előadóknak, hogy a különböző tapasztalatokról számot adtak, amelyek az Európai Unióban dívnak. Uh, köszönöm Zsövőrnak, uh, Rapti úr kapsz, asszony Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívottaknak, hogy ilyen értékes hozzájárulásokat tettek. Pompei asszony elnézést kért azért, hogy olaszul szólt hozzá. Én nagyra értékelem az udvariasságát, de nem szükséges, hogy elnézést kérjen. Ez egy multilingviális közeg, kitűnő tolmácsaink vannak, akik nagyszerűen segítik a munkánkat, és mindenkinek feladata, hogy a saját kultúráját képviselje. Most szeretném elmondani, ahogy az előttem hozzászólók is mondták, hogy a nyelv nagyon nagy jelentőséget játszik a különbségek megoldásában, különösen a határon átnyúló viták rendezésében. Ön azt hiszem, hogy nagyon sok hozzászólási időt adott korábban nekem, ezért most felvetném azt a kérdést, hogy a tájékoztatás mennyire fontos. Szerintem ez alapvető fontosságú a kollektív jogorvoslatok érdekében. Ezen kívül Grech úr mondta, hogy nagyra értékeli azt, amit Wallis asszony képvisel. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rapti asszony. És lehetőséget adok mindenkinek, hogy hozzászóljon, illetve azoknak is, akik már hozzászóltak, hogy válaszoljanak. Nem tudom, Frison úr szólt arról, hogy milyen tapasztalatokkal jár az, hogy egy pán-európai hálózatot működtet, milyen szerepet játszik itt a nyelv használata. Nem akarok senkit kizárni, de most még a képviselők szólhatnak hozzá. Két úr kért szót, 153-as úr, nem tudom másképp mondani, aztán a 196-os úr közvetlenül mögötte. Tényleg ennyi nézését kérem, kicsit furcsa, hogy számon szólítom önöket, és nem néven, de nem tudok más tenni, úgyhogy 153-as önél szó. Köszönöm, Michel Astrik a nevem, és az Energiaipari Mediátorok Európai Szövetségének képviselője vagyok. Én magam is mediátor, a GDF Suez vállalat csoport megbízásából, és magam és kollégáim nevében elmondhatom, ez egy eredményes megoldási mód. Egyébként szívesen elismerem a tökéletlenségeit a rendszernek, amelyekről előbb is szó volt. Szeretnénk előbbre haladni a fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében, és a jobb szereposztás érdekében a vállalatok és a mediátorok között a mediátorok, akik ágazati felfogásban sokkal szélesebb mértékben tevékenykedhetnek, mint eddig. Én szeretnék beszélni arról, hogy több éve az energiágazatban eredményes munkát fejtettünk ki. Két kritérium alapján, amikről szó is volt, egyfelől a határidőt rövidítettük, így a fogyasztók két hónap alatt jogorvoslatot kaphatnak, általában sikerrel, és a másik kritérium, ami fontos, az az elégedettségi szintje a fogyasztóknak, fontos számunkra, hogy a mediátor a saját szerepét eredményesen játsz el, és a felekkel együtt olyan megoldásokat dolgozzon ki, amelyek általában a fogyasztónak adnak igazat. Egyébként különböző fajta mediációkat gyakorolunk az energiaiparban a vonatkozó irányelv betartásával, egymást kiegészítő jelleggel működnek a mediátorok a fogyasztók érdekében. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen a gyakorlati tapasztalatot az energia és távközlésben vannak jó példák, jó lenne tudni, hogy milyen európai keretet látnak hasznosnak a jövőben. Köszönöm, Astruk úr, 196-os számot viselő úr, de más is jelentkezett, 85. De először 196. Elnézést a számozásért, legközelebb névjegyeket rakunk ki. Köszönöm, elnök úr. Federico Flaviano a nevem, és a távközlési ágazatban dolgozom. Egy független hatóság ez az elektronikus kommunikációk vonatkozásában. A törvény ö, ö, megadta azt a lehetőséget, hogy a jogvitákat az elektronikus hírközlés, távközlés ágazatában rendezzük nyilvános egyeztetéseket rendezünk, részletes ismertetőket tartunk. Szeretném összefoglalni a lényeges elemét az eljárásunknak. 70 ezer jogvita kerül rendezésre évente az elmúlt évek során. A jogviták nagy része az AVR vitarendezési mechanizmus keretében kerül rendezésre. A siker elég nagymérvű, 70-től 95 százalékos arányban vezetnek sikerre a fogyasztók által választott eljárások. Az első ilyen megoldás a paritásos békéltető eljárás. A bék, paritásos békéltető eljárást igen nagy mértékben alkalmazzuk, amikor a fogyasztóvédelmi szervezetek és a vállalatok paritásos alapon vitatkoznak, újabban ők független harmadik résztvevőkkel is kibővítettük ezt az eljárást. Kényszerítő érvényel kell folyamodni a végéltető eljárásokhoz Olaszországban. Ilyenkor 95%-uk a vitás ügyeknek megnyugtató rendezés nyer. Az ügyek 70%-a vezet sikerre, amikor regionális kommunikációs bizottság elé kerül az egyeztetés, ezek független szervek. Akár az első, akár a második esetet veszük alapul, a, a békéltetési eljárás teljes mértékben ingyenes. A harmadik célba vehető megoldás a kereskedelmi kamara útján történő békéltetés, ahogyan Pompei asszony kolléganőnk ismertette ezt az eljárást. Van még egy sajátosság, egy második szintre van lehetőség a vita sikertelensége esetén, illetve az eljárás sikertelensége esetén. A közigazgatási eljárás keretében rendezhetők a viták másod, második szinten, a független hatóságoknak egy nagyobb a szerepük, európai szinten is fel kell ruházni ezeket a független hatóságokat megfelelő jogosítványokkal a különböző ágazatokban, és hálózatba szervezni az Európai Bizottság felkérésére határon túlnyúló jogviták esetében. És még valamit elmondanék, egy minőségit jelzést, egy márka jelzést is kellene létrehozni, az e-commerce keretében, tehát az elektronikus kereskedelem keretében, amely a fogyasztókat védi, és így kötelezettséget jelentene a felhasználók számára is ennek a minőségjelzőnek a használata. Köszönöm szépen, nagyon elnéző voltam az idővel kapcsolatban, mert nagyon érdekes dolgokat mondott. Azt hiszem, hogy az utóbbi megjegyzésével kapcsolatban el kell mondjam, hogy a szakbizottság felejtett egy munkacsoportot a digitális kereskedelemmel kapcsolatban megvizsgálni, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók. A fogyasztói elégedettséget vizsgálja nagyon lenne ott a tapasztalatát hasznosítani. Most még megadom a lehetőséget Tervin asszonynak is, sorban mindenkinek. Jacqueline Meiner itt van köztünk, üdvözlöm a bizottságnál igazgatói poszton, szintén fogyasztói elégedettséggel foglalkozik. A nehéz kérdéseket majd ő fogja megválaszolni. 85-ös. Köszönöm szépen. Hubert úr vagyok, Brém, Memble, Hollandia, KKV-kat képviselek. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy megrendezte ezt a csúcsot, és az Európai Bizottságot, hogy konzultációs dokumentumot adott ki. Gyakorlatilag mindenki erre válaszol itt a teremben nem szeretnék információt adni erről a rendszerről, mert hallunk majd a holland AVR rendszerről, amely szerintem jó rendszer. A kérdésem a konzultációs dokumentum egy részére vonatkozik. A dokumentumban több helyen is százalékok szerepelnek. Három rövid példát mondanék például azt mondja, hogy 40%-a a kiskereskedők nem ismeri az AVR-t. Második példa, 20. cikk nagyon alacsony százaléka a kiskereskedők használja az AVR-t. 28. oldal, 62 százaléka az AVR-nek nyitott a fogyasztók előtt. Nos, a kérdésem a következő hogyan ö, jutottak ilyen százalékokra, mert 62 vagy 40 az ö, óriási. Ö, tehát jó is lehet, rossz is. Mi a benchmark, mi a referencia? Azt szoktuk mondani a kereskedelem, hogy itt tartunk, van egy reális célunk, ide akarunk eljutni a ö, befektetéssel. Ö, hogyan mérték fel ezt ilyen realisztikusan? Elnök, köszönöm szépen a nehéz kérdéseket a, az előadóknak. Most pedig köszönetet mondok Feszes Feszespilnek, aki a, az Európai Gazdasági Szociális Bizottságban fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozik az önök bizottsága is ír jelentés erről a kérdésről. Nagy örömmel adom meg a szót. Köszönöm szépen. ide Fidesz Pila nevem. Nem az EGSB nevében szólok ma. Ezt Pegádó úr fogja megtenni később a Dán Fogyasztói Tanács nevében szólalok fel. Először szeretnék köszönetet mondani a Szankó főigazgatóságnak, amiért foglalkozik ezzel a nagyon fontos témával, amely érdekes is. Nagyon fontos a fogyasztók bizalmát megtartani, elenyerni, hiszen ez az egységes piacban veszélybe került az AVR nagyon sok mindent jelent. Az, EVR, az AVR-t úgy veszük, mintha egységes lenne, pedig nem az. Mindenféle AVR van. Az AVR az minden, ami nem bíróság. El kell mondjam, hogy egyes AVR rendszerek nem is érdemesek arra, hogy megismerjék a fogyasztók vannak olyan rendsz, csak van olyan rendszer, amely csak egy országban működik, ami az iránymutatást illeti. Hallottam, amint az adminisztrációban mondják, hogy nem is kell a bizottság iránymutatását követni, mert az csak iránymutatás. mutatás Szeretném, hogyha az EU nem csak iránymutatást adna ki, hanem ennél komolyabb dokumentumot. Olyan országból jövök, ahol nagyon-nagyon jól működik az AVR rendszer, a panasz kezeléssel 35 éve foglalkozunk. Ezek a rendszerek részben államiak. Lefedik gyakorlatilag minden elképzelhető területet a Dán Fogyasztóvédelmi Tanács a pénzügyi területet, a kereskedelmi területet, a vendéglátást is lefedi. Ez jól működik és vannak fogyasztói képviselők, és vannak a bírák, középen, és a gazdasági élet képviseli a másik oldalon. Ebben bíznak a fogyasztók. Szeretném, hogy nézzék meg, milyen jól működő rendszerek vannak, amelyek bizalomra érdemesek. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Benedikt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon gyakorlati megjegyzés volt már alig várjuk a Dán elnökséget, előtte még lesz a lengyel elnökség, mert azt gyanítom, hogy a bizottság akkor majd további ötletekkel lát el minket, hogy a Dán elnökségnek mik lesznek a prioritásai. Ha a képviselők közül senki más nem szeretne hozzászólni, akkor igen? ketten még hozzá szeretnének szólni. Igen, rövid hozzászólásoknak még helyt tudok adni. Igen, a hölgy, ott nem látom a számát. Jó napot kívánok! A spanyol fogyasztóvédelmi testülettől érkeztem, azért szerettem volna hozzászólni, mert már említették, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek működnek Európában. Spanyolországban teljes rendszer van, de csak részben működőképes. Kötelező jellegű, ami jó, a döntései kötelező jellegűek, és hogyha nem tartják be a döntést, akkor bíróság elé lehet citálni a sértő felet. De sajnos nem kötelező belépni a rendszerbe, és a cégek nem feltétlenül akarnak belépni. Ha kötelező lenne a belépés, nem lenne ez a probléma. Azon kívül ez minden rendszerre érvényes, erőforrások kellenek hozzá. De ami nagyon fontos lenne, hogy kötelező jellegű legyen. Ezen kívül Spanyolországban például a bank és a biztosítási szektorban nem működik ez a dolog. Miért? Azért, mert pontosan a mediátorok ott érintettek. Hát akkor ez nem mediáció. Elnézést, hogy nem láttam a számát, mondja az elnök, de a nap szembesütött. Akkor most még egy hölgy, ön az utolsó hozzászóló most. Köszönöm szépen. Britta Kogelman vagyok, és a svéd vita rendező testületnek vagyok, az elnöke, és svédül fogok hozzászólni. And thank you for, tak för att jag har fått komma hit. Eh, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ellátogathattam ide. Svédországban is már nagy hagyományokra visszatekintő rendszerünk él. 80, 68-ban kezdtük ezt a rendszert, és összesen 21 bíránk van, én az egyikük vagyok Svédországban, nagyon sok esetet rendezünk évente. Nagyon érdekes számunkra, hogy halljuk más országoknak a problémáit. Úgy látom, hogy nagyon eltér a helyzet a tagállamokban. Frizon úr és Pompei asszony utaltak arra, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a fogyasztóknak a bizalmát helyreállítsuk. Svédországban nincs ilyen problémánk, mert az alkotmány garantálja, hogy minden intézkedésnek, üzletnek nyilvánosnak kell lennie, és az ilyen vitarendezéseket is nyilvánosan rendezzük. Ide tartozik az is, hogy nagyon sok vállalkozás ugyan úgy dönt, hogy nem lép be ebbe az AVR rendszerbe. De Svédországban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a fogyasztók azok, akik döntenek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kollektív jogorvoslat Svédországban már nagyon nagy hagyományokra tekint vissza. Létezik egy ombudsmanunk, aki csak a fogyasztókért felelős, a kollektív jogorvoslattal hozzá lehet fordulni. Hétfőn született egy döntés a távhő szolgáltatás ügyében Svédországban, egy ilyen kollektív jogorvoslat ügyében, és úgy döntöttek, hogy a szolgáltatónak vissza kell fizetnie azokat a díjakat a klienseknek, akik felé nem szolgáltattak. Elnök. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy említette azt a szót, hogy ombudsman, hiszen eredetileg ez egy svéd szó, és most a többi tagállamban is átvetik a használatát. Monik Goyensnak adom meg a szót, aztán Tiziana Pompeinek, ha szeretnének hozzászólni. Biztos vagyok benne, hogy Cséfalvai miniszter úr is szeretne hozzászólni. És ha nem tévedek, Jackie és Még van egy 15 percünk a kávészünetig, úgyhogy Monik. Köszönöm szépen nagyon röviden. Az utolsó megjegyzéssel kapcsolatban, az ombudsman kapcsolatban. Ennek egy pontos jelentése van a skandináv modellben nagyon különböző e, értelemben e, használják az összes többi európai országban. Fontos, hogy az elnevezés specifikus jogkörrel e, függ össze az AVR rendszerben. Szeretném elmondani, hogy szükséges a kiegészítő jelleg, a komplementaritás, ahogy ez már elhangzott. Ennek irányában erőfeszítéseket kell tenni. Van a bírósági eljárás és a perren kívüli megállapodás. Ezt is lehetővé kell tenni várom érdeklődve a bizottság elemzésének eredményét. Egészen türelmetlenül. Elnök, köszönöm szépen. Fiszon úr. Köszönöm szépen, elnök úr, eh, hogy újból szót kaphattam. Eh, két kérdésre reagálnék a vitában. Az első a lehető legjobb megismerése a közönség által az AVR rendszernek. Nos, mindenki felelőssége ez, akár szakmabéli, akár ö, közhatóság, akár fogyasztóvédelem képviselője. Hogyan lehet ezt elterjeszteni? Egyrészt, ahol a VR rendszer nem létezik, létre kell hozni. Ehhez politikai akarat kell. Ez szükséges az unió szintjén és nemzeti szinten is. Hadd bizonyítsa ezt valami egyes országokban, itt a francia tapasztalatról beszélnék, vannak olyan kötelezettségek, amelyeknek, a, ö, amelyeknek az alapja, hogy a ö, szakmabéli kell a szerződés kötéskor információt adjon, hogy létezik egy AVR megoldás, hogyha jogvita merülne fel. Ez egy nagyon egyszerű megoldás nem elégséges, de a, a gazdaság élet képviselőjének ez kötelezettsége, ez kollektív felelősség tehát, és így ö, szeretnék mindenkit emlékeztetni a felelősségére. A le, minden lehetőségre álló eszközzel ö, a, az AVR rendszer általánossá válása irányában kell elindulnunk. Köszönöm szépen! Pompei asszony. Igen. Ami a bizalmasság kérdését illeti. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos az üzletek a kereskedők számára, hiszen ez egyfajta garanciát biztosít számukra. És úgy gondolom, hogy az egyeztetést gyakrabban élnének ezzel, hogyha a bizalmasságot gyakrabban betartanánk, hiszen akkor eh, az üzleti élet szereplői is úgy éreznék, hogy nem károsult a hírnevük ebben az ügyben és a bizalmuk is újraéledne, az AVR rendszerbe vetnek. Fölvetődött a kérdés, hogy gyakran miért használják a fogyasztók ezt a rendszert. Azért, mert nem tudnak róla. Nem mondta nekik senki, hogy ez része az üzleti kultúrának, hiszen az AVR nem kötelező jellegű. Nem tudják, nem kapnak tájékoztatást, egyszerűen nem is tudják, hogy hol érjék el az információt. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy az információs kampányok indítása nagyon fontos. A kereskedelmi kamerában például vannak médiátoraink, akiknek az a feladata, hogy ezzel foglalkozzanak, és ez nagyon hasznos lehet az állampolgárok számára. Ami a telekommunikációs szakértő által feltett kérdést illeti. Valóban Olaszországban ez egy nagyon fontos kérdés, és valószínűleg más európai országokban is. Különösen azért, mert nálunk már régóta működik ez a rendszer. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most, mielőtt Cséfalvai miniszter úrnak megadnám a szót, nem tudom, hogy ön szeretne hozzászólni moderátorként? Wow, <laughs> Moderátorként szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon hasznos hozzászólások a különböző tagállamok részéről. Az a kép alakult ki, hogy különböző helyzet tagállamonként, különböző rendszerek működnek. Ezek a Ezekre a rendszerekre külön-külön rávilágítottak az európai intézmények már végeztek felmérést arról, hogy a különböző rendszereknek mik az előnyei, hátrányai. Ezt fel is kellene használni ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Fontos a rugalmasság megtartása, mint ahogy kitűnt. Vannak olyan kérdések, amelyek visszatérnek úgy tűnik, hogy nem könnyű ebben tenni, például a tudatosság hiánya. A bizalmaság kérdése is, például a namingen, shaming, megnevezni és megszégyeníteni, mintha jól működne. Ezt is űzik AVR intézmények úgy tűnik azonban, hogy európai szinten van ö, szükség akcióra. Kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet. Ö, Jackie ö, Minernek adom meg a ö, szót, ö, hiszen a téma ö, szakértője. Ö, Cséfalvai Zoltának adnám át most a szót közvetlenül. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghallgathattam ezt a ö, nagyon ö, sokféle rendszer bemutatását. Úgy gondolom, fontos létrehozni a megfelelő ö, keretfeltételeket. Ez a, az első megállapításom, miután meghallgatom a sok kérdést és megjegyzést azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van rá. Megfelelő keret feltételeket kell teremteni, hogy az agert lehessen használni. Két megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy eh, ez a lényeg a vitának az egyik, a tudatosság növelése az AVR rendszerrel szemben. Sokan a felszólalók közül erre panaszkodtak. Többet kell tenni, mint egyszerűen informálni az embereket arról, hogy van egy lehetőség. Rendszeres megközelítésre van szükség. A másik nagyon fontos elem az AVR minőségének a biztosítása sok-sok variánsa van a rendszernek. Ne felejtsük el, hogy ez nem csak a fogyasztónak fontos, hanem a gazdasági szereplőnek is. Az AVR legyen minőségi. Azt hiszem, itt a felelősség európai szinten van. Fogalmazok meg egyszerűen, hogy minőséget szeretnénk a pénzünkért. Az AVR pénzbe kerül, megvan a maga költsége. Hogyha pénzt teszünk bele, akkor szeretnénk, hogyha tényleg jó szolgáltatást kapnánk. Még egy szó, hogy felhívom a figyelmüket valamire. Gazdasági minisztériumban dolgozom, sajnos mindkét oldalt látom, nem csak a fogyasztói oldalt, azt is, azt az oldalt is, amely a gazdasági élet szereplőjének az oldala. Nézzük meg mindkét oldalt. Az AVR mindkét félnek előnyös kell legyen, nem csak az egyiknek. Természetesen itt a teremben főleg a fogyasztóvédelemre koncentrálnak. Ez jó dolog, de ö, szeretném kérni, hogy mindkét oldal előnyeire koncentráljuk. A jó AVR kölcsönösen előnyös, így lehet a kedvetéteket megteremteni. Uh, Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy egy nagyon értekes és sűrű első eszmecserét folytattunk le. Mindenkinek köszönet jár érte. Most pedig egy kis kávészünet következik és örülök, hogy elmondhatom, hogy John Daly ellátott minket gyümölcsel is, mint hogy ő az egészségért felelős biztos. Általában egyébként délután nem szoktunk eh, szünetet tartani, ez egy különleges alkalom, de remélem, hogy a következő ülésre ez felkészíti önöket, és eh, szeretném, ha most megtapsolnánk az első kör résztvevőit. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Um, and I'm pleased nagyon ö, finoman vendégül látod bennünket a bizottság. Köszönjük szépen, de azért folytatjuk a ö, délutáni munkát, és most ö, megadom a... És most ö, Jacqueline Mayer kap ö, szót, ő lesz a moderátor a délután második részében, a szankóban. Sankóban fogyasztóvédelmi igazgató. Okay, uh, thank you very Köszönöm szépen, elnök úr. Megint csak uh, szeretnék uh, köszönetet mondani a parlamentnek, amiért uh, megszervezte ezt a uh, csúcsot. Nagyon örülünk annak, amit ma délután látunk, és a konzultáció során tapasztaltunk. Két 200 választ kaptunk legutóbb, és holnap ilyenkor már 400 válaszra számítunk. Tudjuk, hogy sok uton van. A mostani ülés része az AVR jövőjének a felmérése. Az előző ülés megágyazott ennek a vitának Levlin vezetésével. Az derült ki, hogy nagy a sokféleség az Európai Unióban az AVR megoldásokban. Hogyan működnek, hogyan fogják föl a fogyasztók és az üzleti élet. Az egyik fő probléma, hogy haladunk a munkában, az, hogy a jót megtartsok, és ami működik. Hogyha valami működik, akkor ne nyúljunk hozzá, ne javítsuk. Ahogy a angol közmondás tartja. Hét ala, ö, néhány ö, alapelv van, néhány alapkritérium, amely nek meg kell feleljen az a rendszer, ha méltó akar lenni erre a névre. Szeretnénk majd ezeket feltérképezni. Vannak ezen túl is kérdések, amelyek a korábbi vitából származnak például önkéntes jelleggel eh, kerüljön-e egy jogvita a rendszerbe, vagy kötelező jeggel? az AVR rendszerben hozott döntés kötelező legyen, hogyan lehet tudatosítani nem csak a fogyasztókat, hanem a gazdaság élet szereplőit. Illetve milyen specifikus problémák vannak a határon átnyúló viták esetén, például nyelvi vita. Vannak további problémák, amelyek nem jöttek ki nagyon a vitából. Például az online ö, jogvita rendezés specifikus kérdései. Nos, reméljük, hogy ezekre néhány válasz, válasz sikerül találni a következő kb. másfél órában szakértők fogják, neves hozzászólók a vitát indítani. Szandrák Kenyete, az Európai Parlament tagja, az IMKO szakbizottság tagja, aki jelentéstevő volt egy nagyon fontos véleménynél, amelyet ma délelőtt fogaltak el, amelyben szintén szerepelt az ávja. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves résztvevők! Ma a szakbizottságunk a belső piaci aktust illetően három állásfoglalást fogadott el. Én az irányításról és a partnerségről szóló jelentés szerzője vagyok. Nagyon örülünk azoknak a javaslatoknak, amelyeket a bizottság beterjesztett, és az egyik javaslatukat minden frakció támogatta. Ez pedig nem más, mint az alternatív vita rendezés. Ez az öt intézkedési prioritás között szerepel a belső piacot illetően. Várjuk, hogy a bizottság egy jogalkotási javaslatot is benyújtson az AVR-ről, még ebben az évben és reméljük, hogy gyorsan elfogadtathatjuk. Az európai AVR-nek van néhány sajátossága, amit szeretnék kihangsúlyozni. Véleményünk szerint az, hogy bíróságon kívül gyorsan, olcsón lehessen a vitát rendezni, mind a fogyasztók, mind a kereskedők érdekét szolgálja. Miért szolgáljuk a kereskedők érdekét? Azért, mert a KKV-k gyakran hasonló helyzetbe kerülnek a nagy beszállítóikkal szemben, mint az egyéni fogyasztók a KKV-kkal szemben. Ezért aztán egy jobb európai keretet kell nyújtani a kisvállalkozások számára is. A szakbizottság úgy gondolja, hogy átfogó EU-s keretet kellene nyújtani, ez a nemzet és a határon átnyúló viták rendezését is szolgálná. Ez a keret magában kell, hogy foglalja az online vásárlásokat is. Egyértelmű, hogy az AVR elérhetőségét ismertetni kell a fogyasztókkal. Tájékoztatni kell őket, hogy vajon részt kapnak-e a visszarendezési mechanizmusból, vagy nem fedi le a bevásárlásukat ez. Nyilván a netes eszközök, például az EU-s adatbázis nagyon fontos lenne, ez része kellene, hogy legyen a mechanizmusnak. Tisztázni kell, hogy mi a pontos mechanizmus, és milyen szabályoknak megfelelően működik. Várjuk a bizottság javaslatát az AVR-eket illetően, és azt is, hogy a parlament elfogadja ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ilyen röviden szólt hozzá, és mégis nagyon sok fontos kérdést kiemelt. Következő hozzászólunk Loik Armand, a fenntartható fejlődés és a fogyasztókkal tartott kapcsolatok szervezetének az elnöke Franciaországban aktívan részt vesz a MEDEF munkájában. Ez a francia ipartestület, amelynek a mm, vitarendezés a célja és ő a francia tapasztalatokról és részvételről számol be, <clears throat> hogy hogyan hozták létre az AVR rendszert. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, this, this... Köszönöm uh, szépen nagyon komolyan veszi a MEDEF, a francia munkáltatói szervezet ezt a kérdést. A legjobb módja annak, hogy a fogyasztót meggyőzzük, a beszállítót meggyőzzük a mediációról, ha nem sikerült megoldani a jogvitát, az, hogy a az, hogy az előnyét ecseteljük a mediációnak. Nem szeretném elismételni az előző panelben elhangzottakat, de a gyorsaság Például két hónap ahelyett, hogy évekig zajlana a bíróság előtt. Nincsen költsége a fogyasztó számára. A bizalmasság, amely információ cserét is jelent és tárgyalást, azért, mert egy semleges, pártatlan harmadik fél van, ugyanazt a jogi információt kapják a felek 70-től 90 százalékig terjedt Franciaországban ennek a sikerességi rátája. A mediáció méltányos megoldást kínál, amely a fogyasztó előnyére van, elképzelhető, olyan esetben is, amikor a jog nem mellette szólna a gazdasági élet szereplőinek az is fontos, hogy így sikerül megtartani a gazdasági kapcsolatokat, illetve szabad választáson alapul ez a döntés. Illetve bármikor az ügyet fel lehet függeszteni, és az AVR-ben, és bírósághoz lehet fordulni. A mediáció nem helyettesíti a bíróságot minden esetre megpróbálja fölöslegessé tenni, és ez különbség. Miért dolgozunk az avérren, mi a MEDEF Franciaországban? Mert úgy gondoljuk, hogy konvergálnak az érdekei a fogyasztónak és a gazdasági élet szereplőinek. A MEDEF megpróbálja a vállalatokba vetett bizalmat erősíteni. Ez a versenyképesség része. Mit teszünk az avier fejlesztéséért? Mit teszünk a jövőért? Arra koncentrálunk, háromféle kezdeményezésre koncentrálunk. Először is megpróbáljuk javítani a fogyasztók információját illetve a gazdaság élet szereplőinek az inf- a tudatosságát. Megpróbáljuk a mediáció jó minőségét biztosítani, harmadik pont, megpróbáljuk ágazatilag és földrajzilag szélesíteni a kínálatot. Néhány példát mondanék konkrétan. Úgy gondoljuk, hogy jobb információ kell mindkét félnek, minden érintettnek, arról, hogy megvan a maguk szerepe. 2009-ben a Medevben a MEDEF kiadott egy gyakorlati útmutatót, amely az AVR-t népszerűsíti. Létrehoztunk egy fórumot, amely foglalkozik a legjobb gyakorlatokkal és a mechanizmus fejlesztésével. A MEDEF egy belső portált nyitott, amely a legújabb fejleményeket mutatja be, és többek között a mediációs eljárást elemzi. Úgy gondoljuk, hogy a munkáltatóknak is van szerepük ebben. 2007-ben a Nemzeti Tanács egyhangú döntéssel úgy elfogadott egy véleményt a mediációról és az avierről. Nemrég a francia kormány 2010-ben egy mediációs bizottságot hozott létre, ennek a munkája 2011. januárjában kezdődött. A finnek és más szervezetek szerintünk fontos szerepet töltenek be. Úgy gondoljuk, hogy még ismertebbé kellene tenni az AVR mechanizmust. Az európai fogyasztó férjen hozzá minden hasznos információhoz. További garanciák szükségesek a fogyasztó számára ezért a e, hatásos és pártatlan mediáció irányelveit e, fogadtuk el. Ami a pártatlanságot illeti, nos, ez nagyon fontos, úgy gondoljuk, hogy nem szabad összekeverni a pártatlanságot és a függetlenséget. A pártatlanság az azt jelenti, hogy szellemben független. A mediátor a, az első számú vezető alá kell tartozik, nem kaphat a mediáció eredményétől függő bérezést, és hogyha összeférhetetlenség van, azt azonnal jelentenie kell. Ezek az irányelvek 2010. szeptemberében jelentek meg a MEDEF kiadványában szélesítendő a kínálatot. Szeretném elmondani, eh, hogy eh, egyre több ágazatra terjed eh, ki az AVR rendszer, audiovizuálos ipar, posta, pénzügyi szervezetek, és nemrég az építőiparban, a vízellátásban ödiev, zsödiev, Suez, és szeretnénk kiegészíteni a rendszert a földrajzi értelemben, azaz lefedni az ország teljes területét, ott, ahol KKV-k működnek, és jelenleg nincsen mediációs rendszer. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az utolsó megjegyzése nagyon érdekes volt. Rámutatott, hogy a MEDEF hogyan próbálja megismertetni a kereskedőkkel és a fogyasztókkal az AVR rendszereket. De az új elképzelés, hogy regionális elhelyezést élvezzen ez a rendszer, hiszen így bevonhatnak a kis kereskedőket is. Láttuk, hogy nagyok a különbségek az, azok között a szektorok között, ahol főleg multik, nagy cégek működnek, telekom, energia, közlekedés, ahol nagy cégek a rangadók, és utána van a másik rész, ahol főleg kiskereskedők, kis és középvállalkozások működnek. Az AVR az első a nagy cégek körében elterjedt, a KKV körében nem annyira az ilyen szektorokban, úgyhogy ezzel a problémával foglalkozunk kell. A következő hozzászólunk szintén tagja az Európai Parlamentnek a jogi szakbizottság tagja, Raffaele Valdassare. Grazie, Presidente. Ivan... Nagyon köszönöm, elnök asszony. A az igazságszolgáltatáson kívüli megoldások a jogviták esetében igen számosak és előnyösek nagyon pozitív eredménye járnak a jogviták mennyiségének csökkentésében, ami valóban patológikus méreteket kezdett már lassan ölteni. Ugyanakkor gyors megoldásokat kínál sokkal kevesebb pénzért, költségekért. Nem ismerjük még eléggé Európa szerte ennek a rendszernek a létét, különösen az európai fogyasztók körében nem kielégítő a rendszer ismertsége nem nagyon ismerik még a jogaikat sem a fogyasztók. Érdemes volna jobban megismerkedniük ezekkel a, a, az eszközökkel, különösen az alternatív vitarendezési eszközökkel, ahogyan a mai ülésen is szó van, a, a munkáltatók és a vállalatok képviselői számára is jótékony hatású volna, ha nagyobb mértékben fordulnának elő ilyen ö, ö, szokatlan vagy alternatív fogyasztóvédelmi eljárások a hálózat adatbankként is működtetvén meghatározhatná a különböző csatornákat, amelyeken az alternatív vitarendezési eljárások elindíthatók, illetve folytathatók, és a nyelvi akadályokat is az eljárások során érdemes volna jobban leküzdeni. Ilyen formán az AVR rendszer az igazságszolgáltatási rendszertől függ valamilyen mértékben, csak hatékony igazságszolgáltatást tesz lehetővé észszerű határidőket a jogviták rendezésére. A jogi úttal szemben a békéltetést részesítjük előnyben, és így az igazságszolgáltatás hosszadalmas határidőinek sem vagyunk kitéve jól képzett békéltetőkre van szükség, mediátorokra, ez a siker garanciája. Ugyanakkor szoros igényeket kell támasztani a képzés és a kiválasztás során. Mindenképpen olyan emberekre van szükség, akik alkalmasak a nyújtott szolgáltatások magas szintű ellátására. Ugyanakkor szorgalmazni kell azon jogokat, a személyek azon jogait, hogy alternatív, mind nagyobb mértékben alternatív vitarendezési eszközökhöz forduljanak. Ez az eljárást a bíróság az ítéletében is figyelembe veheti. Egy hasonló vita igazságügyi rendezése során, igazságszolgáltatási rendezése során a perben is. Az AVR rendszer, hogyha jól képviselik koherens kezdeményezések során, kiegészítő megoldást jelenthet, például a kollektív visszatérítési vagy kártérítési eljárások során. Nemrég politikai vitát is indítottak annak hasznosságáról, hogy ilyen alternatív, kollektív jogorvoslati eljárásokat indítsanak. Van a klasszikus modell, tehát egy harmadik szereplőnek a beiktatásával, és a perenkívüli egyesség. A paritásos megoldása a jogvitáknak elfogadható váltó megoldást jelenthet harmadik szereplő közbeiktatása nélkül megállapodás jön létre ennek végeztével, amit protokollnak vagy jegyzőkönyvnek is neveznek, és így a jogvitát egy bizottság intézi el. Ennek számos előnye van a vállalat szempontjából, a paritásos modell is nagyon haszonnal követhető. Számos jogvita sorozatban keletkezik, ezek hasonlósága új fajta védelemben részesítheti a fogyasztókat. A szövetségünk nincs kitéve az aszimetriának és annak a alsóbrendű szerepnek, amelyekkel olykor nagyvállalatokkal szemben ki vagyunk, amelynek nagyvállalatokkal szemben gyakran ki vagyunk téve. Az elektronikus kereskedelem fejlődésére is jótékonyan hat ez az eszköz. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az elektronikus kereskedelem fejlődése még elég alacsony szinten van, mindössze 7%-ot ér el, különösen a határon túlnyúló kereskedésben. Jelentős fokú bizalom szükséges a fogyasztók részéről, hogy jogaikkal is megfelelő mértékben élhetnek. Az eljárások felgyorsítása az eladó és vevő közötti patológikus kapcsolatok orvoslása számos erőfeszítést igényel, szerződéskötésre van szükség, ez nagy mértékben előmozdítja a műveletet, olyan hálózatokra is szükség van, amelyek online megoldásokat szorgalmaznak, vállalat vagy e, egyesület e, közre működésével. Jogvita esetén pedig ajánljuk az AVR alternatív megoldási módokat. Más eszközökön is ö, e, dolgozunk a parlamentben például a fogyasztók fokozottabb védelme érdekében és nagyobb jogi garanciák nyújtása érdekében a fogyasztók jogát védő Európai Uniós irányel fokozottabb érvényesítésére, és a szerződéses jog fejlesztése is fontos Európában ebben, ebből a célból. Again, you said... Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes dologról számolt be. Néhányat kiemelnék. Az első az AVR és a jogi eljárások közötti kapcsolat. Sokan beszéltek már a kollektív jogorvoslatról, de itt egy technikai kapcsolat is létezik, nevezetesen az AVR-nek mi lehet a hatása például az előfizetésekre. Ilyenkor le lehet-e állítani egy jogkeresletet? Aztán az Európai Fogyasztói Központok ez nagyon jó összekötő számomra, mert a következő hozzászóló Péter Fog Knudsen, aki a Dán ECC-nek az igazgatója. Az ECC hálózatot a tagállamok és a bizottság közösen finanszírozzák, és a határon átnyúló akciókkal foglalkoznak, tanácsot is adnak a fogyasztóknak, és jogorvoslatot is, úgyhogy remélem a tapasztalatairól is beszámol. Különösen a határon átnyúló ügyeket illetően. Köszönöm szépen! Mivel az ECC-t képviselem, ezért természetesen különösen érdekel engem a határon átnyúló intézkedés. Elmondhatom, hogy nagyon nagy tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban csak 2010-ben 32 ezer panaszt kaptunk, 60%-a elektronikus kereskedelemhez kapcsolódott. Nagyon sokat ezek közül a helyi szervezetek voltak meg, de több, körülbelül ezer esetben nekünk kellett megkérni a helyi szervezetet, hogy oldja meg az esetet, és körülbelül ezeknek az eseteknek az 50%-a elektronikus kereskedelemhez kapcsolódott. Körülbelül az esetek 30%-a magára a termékre vonatkozik, hogy nem felel meg a leírásának, vagy nem működik. 21%-a a panaszoknak a szállításhoz kapcsolódott. Itt a legnagyobb probléma az, hogy nem szállítják ki problémák merülnek fel, amikor kifizetik, és aztán egyszerűen nem érkezik meg az áru. Úgy tűnik első hallás, hogy könnyű megoldani, mégis nem így van. Például megeshet, hogy az ember vesz egy koncertbelépőt egy másik országba, kifizeti, aztán vesz egy repülőjegyet, ami ehhez kötődik, lefoglalja szállását, majd sosem kapja meg a koncertre a belépőt úgyhogy nem csak, hogy azon veszít, amit vett, hanem a hozzákapcsolódó szolgáltatásokon is. És ezt nem térítik vissza. Hál' Istennek nagyon sok ilyen problémát oldottunk meg. Az esetek felében sikerült rendeznünk. Szerintem ez nagyon jó eredmény, tekintve, hogy nem kötelező érvényűek a döntéseink. A többi esettel az a helyzet, hogy maguk a kereskedők egyszerűen nem voltak hajlandók részt venni a békéltetésben. A fogyasztók gyakorlatilag magukra maradnak, amikor határon átnyúló vásárlásokról van szó. Tudom, hogy a bizottság azt mondja, hogy tömjük be a lyukakat, a hiányosságokat oldjuk meg, de ezekben az esetekben határon átnyúló, pont 95%-a a hiányosság. És mi csak arra vagyunk képesek, hogy átadjuk egy létező alternatív vitarendezési szervezetnek. Pontosan azért, mert nem létezik egy átfogó rendszer. Vegyük azt a két országot, Németország és az Egyesült Királyság, ahonnan a legtöbb panasz érkezik. Hogy lehet, hogy csak 40 esetet tudtak megoldani összesen 2007-ben és 2008-ban, két év alatt 40 eset. Tehát itt valóban nagyon nagy a hiányosság. Ha valakinek nem oldják meg az esetét, akkor ezt elmeséli az ismerőseinek, és nyilvánvaló, hogy ez elbátortalanítja a határon átnyúló vásárlásokat, illetően az embereket. A realitás a fogyasztók számára az, hogy itt kellene kezdenünk, hogyha határon átnyúló vitarendezést akarunk megoldani. És mivel amúgy is határon átnyúló online vásárlásokról van szó, talán online lehetne maga a vitarendezés is. Ami a nyelvhasználatot illeti, hogy melyik ország nyelve az irányidő, sok modell van, amiből lehetne választani. Végeztünk kutatásokat, hogy lenne egy fajta közös nyelv, és létrehoztunk egy munkacsoportot azért, hogy egy globális hálózat lehetőségét megvizsgáljuk. Tehát nagyon sok minden történik e területen. Hogyha lenne határon átnyúló rendszer, akkor ez lehetőségeket kellene, hogy nyújtson az online panasztételre. Ez jelenleg nem létezik. A fogyasztóknak 56%-a sosem vásárolt még a weben, a neten, és nem is tudnak róla, hogyha vannak problémáik, akkor van egy hely, ahol fordulhatnak. Ezen kívül sok fogyasztó be kell, hogy érje azzal, amit a kereskedő ajánl, pedig az EU szabályok többre is feljogosítanák őket. Így aztán az elektronikai kereskedelmi vitarendezés helyreállíthatná a fogyasztók bizalmát a határon átnyúló kereskedelmi tranzakciókban. Persze, ha nem kötelező érvényűek a szabályok, akkor nem sokat érnek. Végül. Kötelezővé kellene tenni a részvételt a kereskedők számára legalább, hogy az AVR így foglalkozhatna az esettel, mindegy, hogy a kereskedő akar-e részt venni, vagy sem. Az önkéntesség semmit nem ér. Az ECC-ben hat éve dolgozom, soha nem hallottam arról, hogy valaki kereskedő önkéntesen részt venne az AVR-ben. Önkéntes AVR, nem AVR, így foglalhatnám össze, és remélem, hogy a kereskedők részvétele kötelező jellegű lesz, hogyha valóban valami jelentőset akarnak létrehozni a fogyasztók számára. Köszönöm. Köszönöm biztosan valamit megjegyzünk ebből, mert nagyon meggyőző volt, mivel sok mondani való van, több, mint ami befélefér öt percbe az Európai Parlamenttől most Jürgen Kreuzmann kap szót, képviselő az INKO szakbizottságban, és volt Ányék jelentéstevője Gehero de Campes úr jelentésének az egységes piacról. Köszönöm, elnök asszony. Ez a rendezvény megmutatja, hogy nagyon fontos ez a téma. Az én frakcióm megbízta az IMKO szakbizottságot, hogy a határon átnyúló AVR rendszerekről készítsen egy tanulmányt. Sajnos máig ez még nem készült el, de nem sokára megérkeznek az eredmények. Remélem, hogy a tanulmányban és a bizottság kezdeményezésében, amelyet az AVR rendszerekről készítenek, ezek segítségével sikerül valamit elérnünk a fogyasztók számára. Lenne néhány megjegyzésem. Ma már szó esett ezekről. A témája ennek a panelnek az, hogy hogyan hagy, haladhatnánk előre. Mindenki említette, a, hogy kihez forduljunk. Lenne egy javaslatom a szerződések, mindegy, hogy online vagy papíron írják, lehetne utalni rá, hogy vannak ilyen vitarendezési helyek, hogy online is elérhetők, és itt fel lehetne tüntetni az e-mail címet, a telefonszámot, vagy postai címet, és akkor tudna a felhasználó, hogyha vitás eset merül fel, akkor a saját anyanyelvemen, a saját országomon kihez fordulhatok. Aztán majd annak a pontnak lenne a felelőssége, hogy felvegye a partner szervezettel a kapcsolatot, mindegy, hogy melyik országban. Azt akarjuk ugyanis elérni, és tudjuk, hogy Európában nagyon sok jó ilyen vitarendező pont van, és jól is működnek, csak az a kérdés, hogy hogy lehetne velük élni, hogy lehetne a legjobb gyakorlatot megvalósítani. fejlesztik őket, vagy új megoldásokat keresnek? Második megjegyzésem. A gyorsaság. Sem értelme a vitarendezésnek a két és fél évig tart. Azzal nem állítjuk vissza a bizalmat. Ezen kívül függetleneknek kell lenniük a vitarendező központoknak ahová fordulnak a fogyasztók. Kell, hogy bízzon a fogyasztó ezekben a pontokban, hogy tudja, hogy meghallgatják, és hogy komolyan veszik. Kötelező jellegű kellene, hogy legyen. Én hallottam, hogy Olaszországban már kötelező, úgy hallottam, hogy a biztos úr is ezt fontolgatja. Lehet, hogy jó, csak ne hárítson költségeket a fogyasztókra, mert a fogyasztó tudni akarja, hogy amikor panaszt tesz, annak lesznek-e ráháruló költségei. De hát mi azt akarjuk, hogy a fogyasztó sikert érjen, nem elbátortalanítani akarjuk. Határon átnyúlónak kell lenni a rendszernek, ezt már mondták. Ha nem, akkor a netes vásárlásokat ez nem segíti elő. Ma a megoldásokról is szó esik. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? Nem csak a fogyasztók érdekében, hanem a kereskedők számára is. Mondta a magyar miniszter úr is, hogy vannak KKV-k, akiket arra akarunk bátorítani, hogy határon átnyúlóan nyújtsák a szolgáltatásaikat és hogyha mondjuk a jövőben lesz egy piaci rés, akkor ott betörhetnek. De jelenleg ez nagyon kalandos ez a megoldás, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az alternatív vitarendezési eljárásokat megoldjuk mind a kereskedők, mind a fogyasztók érdekében. Ez legyen a követendő út, kövessük a javaslatokat, de csak ha tudják az emberek, hogy hová fordulhatnak, hogy van esélyük, van kapcsolattartójuk, aki hallgat rájuk, csak akkor fognak ezekhez a szervekhez fordulni. Köszönöm. Yes. Köszönöm szépen. Először is eh, támogatni tudom azt a megjegyzést, amit a bizalmasság kérdéséről mondott, illetve a rendelkezésre állásról. Nagyon fontos, hogy az emberek meggondolják, hogy határon átnyúló módon rendeljenek-e. A határon átnyúló online kereskedelem alig nőtt, míg országon belül nagy mértékben. Ez a rossz hír. A jó hír az, hogyha már próbálkoztak vele, és látják, hogy működik, akkor bizalommal vannak ez iránt újabb alkalmakkal. Tehát fontos a bizalmat meghonosítani. Hogyha valami nem sikerül, akkor legyen, aki támogat. Fontos ennek a tudata a rendelkezésre állás, hogy legyen egy alternatív vita rendezési lehetőség, ez nem csak azért fontos, hogy igénybe vegyük, hanem az a tudat fontos, hogy van gyors, alacsony költséggel járó lehetőség, ezért az AVR meg kell honosodjék a panaszkezeléssel párhuzamossal, párhuzamosan. A vállalat legyen tudatában annak, hogy milyen panaszok vannak, milyen nehézségeket kell találkozik a fogyasztó. Hogyha az egész láncot nézzük, akkor más a helyzet az európai GDP 0,4 százaléka nem oda jut, ahova szánták. Van, aki jó szolgáltatást kíván, és mégsem kapja meg azt a versenyelőnyt, amire jogosult lenne ez legalább annyira a gazdaság számára a kérdés, mint a fogyasztó számára. Most pedig átadom az oda a következő felszólalat Peter Morgensnek, aki félek nem tudom kiejteni a szót, Gessilen Kamiszi igazgatója, ez egy holland szövetség, amelynek nagyon jó tapasztalatai vannak a vita rendezésben. PowerPoint prezentációra készül, azt hiszem. comes. There it comes. Yeah. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? I I was going to just add that my friend and colleague Mrs. Rita kolléga nőm, Ojte Rúmen asszony, az elnöke ennek a az ezzel foglalkozó munkacsoportnak nagyon szívesen látjuk rajten részét a nevemnek. Sajnos mindig rosszul ejtik ki legalább Hollandiában jól ejtik. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul fogok szólni, és bemutatom szervezetünket. Először a globális, a szervezetet globálisan bemutatom, utána pedig elmondom, hogy hogyan működnek a békéltető bizottságaink. És oda megpróbálok néhány tanulságot levonni. A szervezetünk 50 békéltető bizottságból áll. Először is lássuk a fogyasztói szervezeteket ezek azt kívánják, hogy egyszerű legyen az eljárás, és olcsó, egyablakos rendszer legyen. Utána van a vállalat képviselője, és végül a kormány, amely egyszerű megoldást szeretne a békéltetéssel elérni, mint a, mi a bíróságon elérhető. Nincsen semmilyen kötelező jelleg itt a vállalatok önkéntesen csatlakoznak ehhez. A számok azt mutatják, hogy a panaszok száma nőtt az eljárás 2005 és 2010 között plusz 20 bizottság jött létre. Ez arra utal, hogy a vállalatok egyre inkább megbíznak ebben a megoldásban. A következő oldalon látszik az 50 békéltető bizottságunk. Hadd mondjam el, hogy sok ilyen van. Gyakorlatilag eh, minden ágazatot lefednek. A kommunikáció és beletartozik az internet operátorok is, a, az, a közlekedés is nagyon hangsúlyosan jelen van és egészen különleges az, e, hogy a légi közlekedés is képviselve van most már másfél éve. A e, légiutasok is megkereshetik immáron a Békéltető Bizottságot, az Európai Unió határozatai nyomán. E, van olyan bizottság, amely a vízisporttal foglalkozik, szabadidő tevékenységgel, van amelyik egészségügyel, kórházakkal és otthonápolással. Nos, hogyan működik egy ilyen bizottság? Három független tagja van. A bizottság teljesen pártatlan és független módon dolgozik. A fogyasztó dönthet úgy, hogy bírósághoz fordul, és dönthet úgy, hogy békéltetés kér. Hogyha békéltetést, akkor ha ezt elfogadja a vállalat, akkor a bizottságnak a döntése kötelező mindkettőre. Ennek a jogi alapja a 257-es Európai Uniós jogszabály. Teljesen informatizált a rendszer. Ez azt jelenti, hogy digitálisan nyújtja be a panaszt a fogyasztó, és nyomon követheti elektronikusan az ügyét. Pontosan tudja, hogy hol tart. A rendszer elektronikusan működik. a döntések és elektronikusan hozzáférhetők. Az információt a vállalatok is elektronikusan kapják meg. Ez egy minőségi rendszert jelent a fogyasztói panasz úgy fogják fel, mint minőségjavító elemet. Itt számok láthatók, körülbelül 10-11 ezer panasztal foglalkozunk évente. 240 ezeren keresik meg évente a honlapunkat, 55 ezer telefonhívásunk van. Körülbelül három-három és fél hónap, amíg megszületik a jelentés, a szakértő jelentés, és négy-négy és fél hónap, amíg az ügy lefut. Ki fizeti ezt? Ezt mindig fontos tudni. Az infrastruktúrát a szervezetünknek a központi kormány fizeti. Ezért ö, vállalatok a működési költségét, működési költséget fizetik, és 25-125 euró között a, fizet a fogyasztó. Csak ennyit. Többre nem is ítélhetik, sőt, esetleg meg visszatérítést is kérhet és kaphat a fogyasztó. Ez egy olyan szervezet, mely jó minőséget biztosít, amely egységes, könnyű hozzáférni, olcsó és gyors. Azt hiszem, sikerült bemutatni, hogy mi a legjobb gyakorlat, amely nálunk meghonosodott. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy az egész Európai Unióban le lehetne másolni ezt a példát, de minden esetre jó gyakorlat. És ezzel a panel utolsó hozzászólója, mielőtt megadom a szót a kérdezőknek, Jorge Pegado Liz, aki a Gazdasági és Szociális Bizottságból érkezett, az Európai Unió egy másik intézményéből, a bizottsága elfogadott egy véleményt ma reggel az Európai Egységes Piaci Aktusról, és kitértek az AVR-re is, úgyhogy most beszámol a tapasztalatokról. Oui, merci bien, madame. Euh, Nagyon köszönöm az öt percet, amit rendelkezésemre bocsátottak, <clears throat> ami talán elég lesz ahhoz, hogy ezt a kezdeményezést üdvözöljük az előnye annak, hogy utoljára szólok a panelben, az, hogy össze tudom foglalni távirati stílusban, ami elhangzott, de engedje meg, asszonyom, hogy Malcolm Harbornak is válaszoljak, ő azt kérdezte, hogy a, az EGSZB-nek mi volt az álláspontja az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságot. Nem kérték föl, hogy véleményt nyilvánítson ennek a konzultációnak a keretében, tehát csak a személyes véleményemet tudom elmondani. Amit ön elmondott, azt hiszem tegnap történt, az EGSB a Single Market Act-ről elfogadott egy határozatot, tehát a belső piacsal kapcsolatos törvényről, a konfliktusok rendezésének itt tárgyalt alternatív módszere jogalkotási kezdeményezést is igényel a bizottsági jogalkotási javaslatát nagy örömmel fogadnánk igazságszolgáltatáson kívüli megoldásokra. Én magam is ezen az állásponton volnék. Már az irányt meghatároztuk. A előadásom vagy hozzászólásom végén akartam erről beszélni. Úgy kellene tekinteni ezt a vitát, hogy a kétfajta konzultációt, mint kiegészítő lehetőségeket tárgyaljuk. Természetesen a bizottság zöld könyve 2002. áprilisából is tartalmaz ajánlásokat, valamint az Európa Tanács miniszteri tanácsának, miniszterei tanácsának ajánlásai illetve az Európai Bíróság néhány ítélete, a Laró és egyéb ítéletek mutatják, vagy az Európai Emberi Jogi Bíróság különböző állásfoglalásai és ítéletei nagyon kedvezőek ebben a vonatkozásban. De ahogyan kolléganőm is mondta, aki az Európai Parlament részéről társ jelentéstevője volt eh, a témának, azt mondta, hogy eh, a kérdést, például a döntőbíráskodást eh, nem kell feltétlenül ugyanolyan horderejének tekinteni, mint az alternatív vita rendezési módot. Az igazságszolgáltatás, a bíróság van kizárólag abban a helyzetben, hogy ítéleteket hozzon az ítélet, egyébként a konfliktusok megoldásának, például fogyasztással kapcsolatos ö, ö, jogviták megoldásának kiváló eszköze, ez megfelelő, ö, sőt, ö, a legmegfelelőbb eszköz a konfliktusok rendezésére. Az alternatív rendezési módok nem helyettesíthetik a bírósági eljárást csak hasznos vagy szükséges kiegészítői lehetnek a bírósági eljárásoknak, az igazságszolgáltatási eljárásoknak. A, az action groupok is ilyen irányban hatnak. A rugalmasság, a gyorsaság, az olcsóság és a titkosság egyaránt arra mutat, hogy ilyen kiegészítő eljárásokkal érdemes foglalkozni. De ezek csak alternatív eszközei a konfliktusok megoldásának. Egyes feltételek fennforgása esetén. Önkéntes legyen-e a csatlakozás? Hogy a felek egyenlőek, a mediátorok képzése, meg annyi fontos kérdés. A kötelező jelleg és a döntések végrehajtandósága illetve az elévülési határidők felfüggesztése, meg annyi kérdés, ami felmerülhet. A magyar miniszter úr, aki itt volt, elmondta, hogy elsősorban az tagállamok beli érdekelteken múlik, hogy az, ADR, az AVR módozatokat, rendszereket kielégítőnek ítélik-e. Uniós szinten is kell-e valamilyen határozatot hozni. Igen, de először azt mondanám el, hogy miért de. A szubszidiaritás, a proporcionalitás két kritériumát e, megfelelőképpen elemezni kell, megfelelő mélységben, uniós szinten. De utána igent is mondanék, miért? Igent azért, hogy a megbízhatóság és a hitelesség talapzatát megteremtsük az AVR-ek számára, az, hogy az AVR eszköz betartson bizonyos meghatározott paramétereket, és ezen paraméterek mentén működjön. Például a függetlenség, a pártatlanság elvéhez kell, hogy tartsák magukat. Bizonyos nehézségek merülnek fel a kettő meghatározásánál, az átláthatóság, a kontradiktóriusság elve, a hatékonyság, a jogszerűség elve, mindkét fél számára kötelező érvényű, természetesen a képviselet szabadsága. Mindezen paraméterek már a 98-as bizottsági és 2001-es bizottsági ajánlásokban szerepelnek. Ezeket csak át kell venni, ezeket az ajánlásokat, és irányelvé formálni. Pontosan ezt javaslom, hogy le, így szülessék egy uniós irányelv e, az eljárás alapvető szabályainak tisztázására, a szerződési fegyelem növelésére, jelentős cselekvési lehetőségeket engedve a résztvevő feleknek a 2004-es, 2006-os rendelkezések értelmében. A bizottság egyébként kiváló alkalmat szalasztott el, hogy ezt újra szabályozza, mert mondom, az EGSB-nek ez a véleménye, és ugyanakkor egy online hálózatnak a megteremtése a neten ennek érdekében nincs időm arra, hogy mindezt részletesen szemléltessem, el fogunk vitatkozni erről, ugyanakkor szeretném befejezni mondani valómat egy kicsit könnyedebb hangon, tehát itt a humor az AVR-ekkel kapcsolatban, azt mondja ugye a két ember a szakadék szélén, ugye mert kicsit késő egy mediátorhoz fordulni. Igen, nagyon vicces módon fejeződött be az előadás. Így hadd mondjam el most, hogy az a cél, hogy feltérképezzük a már létező rendszert. Akinek van javaslata jogszabály készítésére, kérem mondja, milyen gondolatai vannak erről. Többeknek is van, úgy láttam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam ide. Először is a bizottság és a parlament kezdeményezését csak támogatni tudom úgy tűnik számomra, hogy a kulcskérdések a következők. Mindenki egyetért az információval. Három fél kell ebben szerepet játszon. A kormány, amely a létező rendszert felkér, térképezi, természetesen az üzleti élet szintén érdekelt ebben. És nagyon jó lenne, hogyha lenne egy szigorú szabály azzal kapcsolatban, hogy el kell mondják a jogászok az ügyfeleiknek azt, hogy van AVR, mielőtt perbe kezdenek, hogyha peres utat kezdik, az a legdrágább. Nem utána kell megtudniuk, hogy létezik más. A következő pont az a szavahihetőség, a bizalom fontos objektív kritériumokat megállapítani, és tanúsítványjal ellátni a rendszer részvevőit. Hollandiában, az Egyesült Királyságban létezik az rendszer. Hogyha van objektív kritériumok alapján tanúsítvány, az a bizalmat növeli. Harmadsorban az AVR önkéntes jellegét fenn kell tartani. Ez a, a siker kell oda vezesse az embereket, és nem a kényszer. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos akkor, amikor elgondolkozunk azon, hogy hogyan kell szabályozni. Az önkéntesség mellett vagyok. Még valamit szeretnék mondani az emberek a bíróságot ne úgy lássák, mint fórum, amely dönt, hanem mint amelyik egy bizonyos irányba indítja el a folyamatokat. Nem csak egy-egy kérdésben kell döntenie, hanem az iránymutatás is lesz. A holland példát hadd hozzam fel, a bíróság sokkal tágabb cél céloz meg, a fair play-t biztosítani. Hogyha a felek úgy kívánják, akkor esetleg az ő megállapodásukat a bíróság szentesíti, és véglegessé teszi. Ezzel senki már ilyen ügyben nem kell, nem is szabad indítania eljárást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Malcolm emlékeztetett rá, <clears throat> el kellett volna mondanom, és kérem fogják rövidre. Hozzászólunként két percünk van. Megkérem a hozzászólókat, hogy ezt tartsák be. Bemutatkozna? Zsiva Drolnova vagyok, jogász, Szlovéniából érkeztem, és a Jupjánai alternatív vitarendezésnek vagyok tagja, és most szlovénül folytatnám. Csisztának krátko bi rada povedala, da ADR szisztém... Nos, röviden. Az AVR rendszereknek igazságosnak kell lenni. Ehhez azonban arra van szükség, hogy bízzunk bennük. a fogyasztóvédelmi szervezetek garantálhatnak, hogy ez így legyen. Nekünk, ügyészeknek, ügyvédeknek is feladatunk ennek biztosítása. Ahhoz, hogy megbízható legyen a rendszer, megbízható, pártatlan döntéseket kell hozni az AVR-eknek. Ehhez az ombudsmanoknak, a mediátoroknak, tudniuk kell, ismerniük kell az eset részleteit. Ez nem csak közvetítésnek a kérdése. Tudni kell, hogy a fogyasztói vita nem hasonlítható egyetlen más vitához sem a kereskedelmi vitákhoz, mikor például két cég vitázik. A fogyasztói vitáknak megvannak a saját jellemzői, ezt figyelembe kell vennünk, amikor megfogalmazzuk azt, hogy milyen közös elvek alapján alakíthatjuk ki az AVR rendszert. A bizalmasság elve. Ez kell, hogy a békéltetésnek az alapja legyen. De ez nem mindig pozitív a fogyasztók számára. Ezek a viták sok felet érintenek. Itt nem csak arról van szó, hogy ott a cég, és ott a fogyasztó. Néha az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatot magát kell elítélnünk. Így aztán nagyon fontos, hogy átlátható legyen az eljárás. Ezen kívül itt hasznos lenne, hogyha éves jelentéseket készítenénk a jellemző esetekről, amelyeket egy AVR testület kezelt. Ez a nyilvánosság a fogyasztók érdekeit szolgálná, hogy ők ne essenek ugyanilyen csapdába. Így véget veszhetünk ezeknek a céges gyakorlatoknak, és bátoríthatjuk az igazságos versenyt. Tudnunk kell, hogy gyakran jogsértési eljárásokban hozunk döntéseket, és be kell tartatnunk a szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az úr eh, talán 79-es számmal Vincent Taylen Eurotems eh, képviseletében. Eh, szeretnék felvetni valamit, amit nem fejtetek ki eddig, az a feltételezés, hogy ez olcsó megoldás az AVR. Azt hiszem, ez egyszerűsít. Ez sohasem olcsó. Sohasem olcsó a jogvita rendezése. Az online módszerrel próbálkoztunk néhány éve és kiderült, hogyha minőséget akarunk, akkor semleges felet kell bevonni, kell titkárság, kell költségvetés a tudatosság növelésre, minőségbiztosításra, és ezek a költségek nem hagyhatók be a feleken, amikor kicsi a jogvitának, a vitának az értéke. Szeretném elmondani, hogy érdekelne, hogyan értékelik a kapcsolatot az AVR költsége és minősége között. Szeretném megtudni, hogy hogyan lehet finanszírozni az alacsony értékkel kapcsolat, értékű szolgáltatással kapcsolatban kialakult vitát, közpénzt is fel lehet használni erre, de vannak-e magán pénzek erre, illetve van-e partnerség a köz- és magánszféra között a finanszírozásban? Köszönöm. Visszatérek majd oda, de most az önél szó. Köszönöm szépen. Christopher Huntis vagyok az Oxfordi Egyetemről, az Erasmus programból. Lenne néhány megjegyzésem a kutatást illetően. Ez egy technikai kérdés. Bár az építmények és a struktúrák változnak, azok a technikák, amiket használnak ezek a rendszerek, a döntés és a békéltetés területén ugyanazok. Tehát először tárgyaltatják a feleket, utána békéltetés következik szakértők segítségével, majd kötelező érvényű döntés, vagy bírósághoz utalás. Gyakran az, hogy az a fenyegetik az érintetteket, hogy bíróság elé kerül, ez elég. Ezen kívül. Az, hogy nem látható, nem használják a rendszereket, ez minden szektorban érvényes. Itt két pontot ki lehetne emelni, ahol még változtathatunk. Lehetne egy egyszeri, esernyő, átfogó szervezet, Hollandia, Hollandia válasz. Tudja a fogyasztó, tudja a kereskedő is, hogy kihez forduljon. Nincs ez a zavar, hogy most az ombudsmanhoz kihez kell fordulni. Ha tudják, hogy van egy szervezet, akkor működni fog. És akkor majd az alatt, a szervezet irányítása alatt létrehozzák a szektorális szervezeteket. Ezen kívül. Az ávért és a bíróságot gyakran összekötik. De ha ezt így teszik, akkor ez egy totális minőség garanciát jelent, hiszen így tájékoztatást adnak, és biztosítják azt, hogy maguk a törvényhozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a minőség javuljon. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a piac is minőségülnek javul. És ezt megteszik, akkor megoldják a kollektív jogorvoslat kérdését. Köszönöm szépen, hölgy a szó. Köszönöm szépen. Antiel Fedek a nevem, főtitkára vagyok a Nemzetközi biztosítási vitákkal foglalkozó szervezetekkel. Ez a konzultáció nagyon széles, teljesen más metódusról van szó országonként, ágazatonként. Még akkor is, hogyha hasonló vitarendezési módokat alkalmaznak. Ezért szeretném a bizottságot emlékeztetni arra, hogy pontos megfogalmazások kellenek. Nagyon más a kiinduló pont a különböző rendszerekben. Szó volt a titkosságról, illetve arról, hogy a döntéseket publikálják más esetben a bizalmas jelleget be kell tartani, különben sosem fogunk elérni egyes esetekben megfelelő eredményt a mediációval. Arról van szó, hogy hogyan lépjünk előre. Ezért szeretnék a magam témáját, amelyben dolgozom, a jogi védelem biztosítását előtérbe helyezni. Most a munka elején tartunk, és próbáljuk most megállapítani a nagy kereteket. Három pontról beszélnék, amikor nagyon jó a biztosítás. Tudatosság kell a biztosítottak tudjanak arról, hogy létezik egy AVR rendszer. Másrészt pedig vannak hiányok, olyan területek, amelyek nincsenek lefedve. Márpedig földrajzilag is szükséges a teljes lefedettség. Végül pedig a költségek, a biztosítási díj, lefedi a mediáció költségét. Így van talán több lehetősége a fogyasztónak, illetve mindenfélnek. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, maybe Köszönöm. A két utolsó hozzászólás következik, mert a panelistánknak is megadnám a lehetőséget. Tessék, itt, ott és ott. Négyen akkor, de kérem röviden, egy perc mindenkinek. Graham. Köszönöm. Három megjegyzésem lenne. A határon átnyúló kereskedelmet illetően. Chris Hodges mondta, hogy a kollektív keresletet kiiktatja az AVR, ha jól működik. Másodszorban nyilván tudniuk kell a fogyasztóknak, hogy hová tartanak. Úgyhogy ez egyablakos ügyintézés, ez a lényeg. A egyik ablaktól a másikig fordulhatnának a fogyasztók. Végül, fogyasztók és ö, kereskedők. Amire szükségük van, az a bizalom. Az EU-s normák betartatása, kölcsönös elismerés, ha ez létezik, akkor az AVR-t biztosítani lehetne a fogyasztó anyaországában az ottani törvényeknek megfelelően, és természetesen a jogi alapot is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm, ez négy volt, de egy percben. Can you put a microphone on? Uh, my name is Yolanda Géza. Yolanda Géza vagyok, és az ECC svédországi szárnyának vagyok az igazgatója. Svédországban nagyon jól működik ez az AVR rendszer. Például az autóiparnak kötelező követni az AVR ajánlásokat. Azt hiszem, hogy pontosan ez az, ami a bízelmi alapot megteremti. Ha az ember határon átnyúló vásárlást végez, csak az emblémát kell megnéznie, és akkor tudja, hogy itt biztosítva van. Köszönöm. Köszönöm. Ön. Testacha, a la consommation, euh, assurance néhány rövid megállapítást tennék a két ajánlással kapcsolatban. Bizonyos inkoherenciák vannak. Egyfelől nagyon fontos a koherencia a fogyasztók számára, és a titkosság e, így véleményem szerint az inkoherenciákat ki kellene küszöbölni, ki kellene gyomlálni, és egyetlen szöveggé egyesíteni a két ajánlást. A második megjegyzésem a, az az európai eh, kis eh, horderejű védségekre vonatkozó európai rendelet eh, hasznossága. Úgy gondolom, hogy megfelelő, automatikusan alkalmazandó formulák állnak rendelkezésre. Ugye nincs ügyvéd, hogy jogi érvelésre van szükség, és itt csatlakozom egy kicsit ahhoz, amit Monik mondott. Monik azt mondta, hogy a döntőbíróság, dönt, döntőbíráskodásban és az AVR módszerben számos rokonságot találunk. Úgy gondolom, hogy a fogyasztónak joga van jogi védelemhez, és a döntőbíráskodás során is joga van jogi védelemhez és nem szabad előle elvonni az összes egyéb jogorvoslati utat és módot sem. Tehát az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban az átláthatóság. Úgy gondolom, hogy a rendszerek, amelyek preventív módon nyúlnak a kérdéshez, éppen olyan fontosak. szerződések, modellek révén, úgy gondolom, hogy a, a holland példa jó ilyen szempontból, ezekkel a típus szerződésekkel, mert az információ és a prevenció legalább olyan fontos, mint hogyha már bekövetkezett a baj. One... Köszönöm. Utolsó hozzászólás. Sajnálom, hogy nem adhatok mindenkinek szót. Köszönöm. Fernández de la Rosa vagyok, a nemzetközi magánjog professzora vagyok, és most spanyolul folytatnám. Yo, me han parecido muy interesante todas las eh, intervenciones de esta tarde y quisiera... A ma délutáni összes hozzászólás igen érdekes volt a számomra, de az a benyomásom, hogy nem volt elég szó, nem esett elég szó a határon túli kereskedelemről. Én a következő kérdést szeretném föltenni. Igaz, hogy közös kereteket kell teremteni, amelyek kedvező módon teszik lehetővé az AVR módszer kibontakozását, de az Európai Unió ban soha nem szabad szem elől téveszteni, különösen a szabályozás területén, hogy a fogyasztót kell elsősorban védeni. Több hozzászóló beszélt az európai irányelvről, amely garantálhatná a fogyasztók védelmét, különösen a virtuális platformok esetében, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak. Szükségszerű hogy azok az önök által létrehozott európai hálózatok világos kritériumokat fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy mindazok a vállalatok, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak elektronikusan, eh, akreditált eh, vállalkozások legyenek, bizonyos garanciális mechanizmusokat kell kimunkálni annak érdekében, hogy a fogyasztók bízzanak az AVR mechanizmusokban. Egyéb iránt arra is sort lehetne keríteni, hogy egyes validálási, tehát online validálási módszereket is bevezessenek, csomó olyan ösztönzőt, amelyek bátoríthatnák a határon túlnyúló kereskedelmet, és egyszer mind védenék a fogyasztókat. Köszönöm, szalad az idő, úgyhogy a panelistánkat kérdezem, szeretnének-e esetleg, nem muszáj, hozzászólni? let's start from the last speaker then, Mr. Pegado Pegado úr. Igen, köszönöm asszonyom. Röviden reagálnék csak arra, hogy a, a bizottság egy alapvető döntés előtt áll, vagy alapvető döntések előtt áll például, hogy önkéntes vagy kötelező legyen -e ez a mód, a jövő héten e, e, hazámban, eredeti hazámban a kormány elhatározta, hogy megfelelő döntőbíráskodást vezet be e, egyes e, e, köztársasági kérdések esetében. Ez az egyik lehetséges megoldás, lehetne általánossá is tenni. Ez egy első opció, amely felmerül. A másik opció a titkosság vagy nem titkosság kérdése. Ez lényeges kérdés. Én a titkosság mellett nyilatkozom, hogyha hogyha az Alternative Dispute Resolution valóságos eszközeit vezetjük be, és még egy bizottságnak refinanszírozása, költségek visszatérítését is elő kell irányoznia, egy hozzászóló mondta, egyáltalán nincs ez ingyen, költségek merülnek fel akár magán, akár állami forrásokból, de a refinanszírozást meg kell oldani, hogy az egész rendszer korrekt módon működjék. Ehm, ik ben het eens met een van de vorige sprekers dat de kwaliteit. Igen, egyetértek az előttem szólókkal. A minőség pénzbe kerül, és az elektronikus rendszereket is csak beruházások árán lehet fenntartani. Nálunk a kormány nyújtotta a források felét és a többit pedig a fogyasztók. Hogyha minden fogyasztóbírósághoz fordulna, az sokkal drágább lenne, mint a mi rendszerünkben, a holland rendszerben a költségek. A cégeknek is jót tesz ez, hiszen kevesebb költség hárul rájuk. Emlékszem, egy alternatív vitarendezési szervezetre, amely kifejezetten örült annak, hogy ez a finanszírozási mód. Igen, szeretném elmondani, hogy az AVR az utolsó lehetőség a kölcsönös kiegyezésre. Nem olcsó, de olcsóbb, mint a bíróságok döntése hiszen ezek általában a cégek közötti vitákat rendezik, és aránytalanok a költségeik. Ami a Medefet illeti és Franciaországot, én úgy gondolom, hogy mi készen állunk arra, hogy fizessük a költségeket. Senkit nem kérünk meg erre. Az kereskedők, vállalkozásoknak az a szerepe, hogy vállalják hogy tájékoztatják a fogyasztókat, pártatlanok és nagy kiterjedésű szolidaritás elven alapuló rendszert biztosítsanak. I think, uh, then we bring proceedings to... Akkor azt hiszem, hogy most köszönetet kell mondanom a bizottság részéről, hiszen én képviselem most itt utoljára a bizottságot ma. Köszönjük ezt a nagyon érdekes vitát, most pedig megadom a szót az IMKO szakbizottság elnökének. Köszönöm, Jackie, köszönjük a moderálást, és a résztvevőknek is. Én nagyon élveztem ezt, mert sokkal kevesebbet kellett dolgoznom, mint általában, és sok ötletet kaptam. És gondolom pont ez a lényeg egy ilyen meghallgatásnak. Lenne néhány záró megjegyzésem. Köszönet jár az Európai Bizottságnak, hogy javasolták, hogy létrejöjjön ez a találkozó. Ez egy jó együttműködési példa és a jövőben gondolom ezt folytatjuk. A második pontom egyértelmű, hogy nagyon nagy tapasztalat halmozódott már fel, és ezzel élnünk kell. A bizottság mondta, és nagyon örüljük, hogy a, örülünk, hogy a tagállamok is beszámoltak, hogy hozzáadott értéket kell teremteni, és meríteni kell a felhalmozódott tapasztalatokból. Meg kell osztanunk ezeket, javítani kell a minőséget, és a legjobb gyakorlatokat is közölni kell. A parlament számára talán a határon átnyúló intézkedések a legfontosabbak, hogy a kötelezettségeket fokozzuk a fogyasztóvédelmi szervezetekben. Jackie csapata már régen ezen dolgozik. Ez nehéz lesz, mert ez több erőforrásra van szükség a tagállamokból. Ez a piacfelügyeletre és nagyon sok más területre is érvényes. Ezt észben kell tartanunk. A technológia nagy barátunk ebben az esetben. Jó volt hallani a holland példát. És természetesen kiejtették az elhíresült egyablakos ügyintézés szót, és a tagállamoknak is feladata az, hogy ebbe beruházzanak, online eszközöket alkalmazzanak, hiszen ezek gyakran lehetővé teszik, hogy a közvetítőket összefogják. Magyarul integrált rendszerek. Sokan mondták, vagy lehetőséget kell adni a fogyasztóknak, hogy választhassanak. Néhány helyen léteznek választási lehetőségek, hogy milyen közvetítő rendszerrel akarnak élni a fogyasztók. Érdekes kérdések merültek fel a vállalkozások bevonásával kapcsolatban az önkéntes alapon való belépés jót tesz egy üzletnek, jót tesz a fogyasztóknak is. Sok üzlet tudja, hogy a sikeres vita megoldás azt jelenti, hogy egy életre megnyertek maguknak egy vásárlót. Ez tényleg így is van. Egy barátom azt mondta, hogy van egy japán mondás, mi szerint a probléma nem más, mint egy kincses bánya. Ebből nagyon sokat lehet tanulni. Az átláthatóság és a bizalmasság nagyon fontos. Bízniuk kell a fogyasztóknak. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az eredményekről átlátható, nyílt módon számoljanak be, hiszen csak így működhet az esetjog. Ebből sokat tanulhatnak a fogyasztók, és fölgyorsíthatják a saját ügyüket, mert így biztosak lehetnek benne, hogy ha már felmerült az önökéhez hasonló probléma, azt meg lehet oldani. Ami a szakbizottság munkáját illeti, örülök, hogy Baldassare úr itt képviselte a jogi szakbizottságot, és Klaus Heiner Lénével is, az elnökükkel is együttműködünk, az AVR rendszer jogi implikációit illetően. Jól együttműködünk más szakbizottságokkal, például a belső piaci aktust illetően, ezt bizonyította a mai reggel is. Ugyanezt szeretnénk elérni az AVR rendszerek esetében is. Biztos vagyok benne. Nem ez lesz az utolsó meghallgatás, amit lefolytatunk. Visszavárjuk Önöket, és a jövőben is várjuk a javaslataikat. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon jó élmény volt ez, de végül úgy is tudják a tagok, hogy mindig ezt teszem, hogy emlékeztessem önöket, hogy az Imkónak van egy ilyen hírlevele, de nem én írom. Vannak emberek, akiknek ez a feladata. Itt vannak az ajtónál példányok, kérem, vegyenek belőle. <clears throat> a hátoldalon láthatják, hogy a barátaink hálózatához csatlakozhatnak, és akkor e-mailben kapnak erről tájékoztatót. Az a célunk, hogy legyen 1500 tagunk. És csak ma mondom el egyébként, hogy az 1500 résztvevőt személyesen meghívom, hogy vacsorázzanak velem.